Bien, si vous voulez bien cesser les conversations individuelles. Megkérem önöket, hogy a magánbeszélgetéseket most függesszék fel, és illetve hogyha szeretnék befejezni, akkor ezt kint tegyék. Tehát folytatjuk tegnapi ülésünket. A napirend elfogadásakor úgy döntöttünk, hogy a mikrofinanszírozási eszközökkel kapcsolatos jelentéstevőnknek adjuk meg majd a szót, hogy informális trialógus folytassunk a tanácsal és a bizottsággal. Megadom a szót. Ah, ja. Now it works. Thank you. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Most már működik a mikrofonom is. Köszönöm szépen. Ugye ma lesz a koreperi ülés, és azután többet fogunk tudni majd erről a kérdésről, tudnék arról, hogy a tanács előlépésekre tesz majd szert a későbbiek során elmozdul attól a pozíciótól, ahol most vannak. Ugye legutóbb azt tapasztaltuk, hogy csak nagyon keveset hajlandóak feláldozni a saját álláspontjukból, így aztán megvan még mindig az a veszély, hogy sokak számára nem elég fontos ez a program ahhoz, hogy hajlandóak legyenek új pénzeket feláldozni és beadni, elképzelhető, hogy az egész programot aláássa a tanács pozíciója, de mindenképpen arra törekszünk, és arra törekedtünk eddig is, hogy a különféle parlamenti frakciók hozzájárulását megszerezzük, és hogyha nem mondhatjuk el azt, hogy legalább a parlamenten belül megegyezünk 25 millióról, úgy tűnik, hogy ebben most mindenki megegyezik, mint kiinduló pont. Az Európai Parlamentben úgy tűnik, hogy a parlament részéről ennyit beadhatunk. Nos, hogyha ebben meg tudunk állapodni, akkor az jó, de hogyha nem tudunk a parlamenten belül sem megállapodni, akkor kénytelenek leszünk mi is feladni egy bizonyos részt. A valóságban úgy tűnik, hogy a progress alap működni és növekedni fog a plusz 100 milliós összeg keresztül, amit ugye megszavazott a parlament, és úgy tűnik ugyanakkor, hogy a költekezés, a felhasználása nem folyik olyan nagy ütemben, mint amilyen ütemben újrapótoljuk. Azt látjuk tehát, hogy 40 milliót tudunk becsatornázni és hogyha a progressből 40 milliót még beteszünk, ugye bár ahogy korábban mondtam, akkor a következő években ez a program nem kerül veszélybe. A tanács álláspontja a dialógus és a trialógus során az volt, hogy el tudnák fogadni azt, hogy ne, nem csak 100 milliót vegyünk ki a progresszből, hanem esetleg 150 milliót. Így aztán mindent összevetve, hogyha Koreper erre áldását adja, akkor 40 millió friss pénzünk lenne más forrásokból, nem a progresszből, és lenne 40 még a progresszből. Ez így ugye még mindig csak 80 millió, és azt mondtuk ugye, hogy a minimum összeg a 100 millió kellene, hogy legyen, 150 mérünk komolyan. Ebből az álláspontból indultunk tehát ki. Még mindig vita folyik arról, hogy hozzányúljunk-e a progresszhoz, milyen mértékben vehetünk ki abból pénzt, és hát hogyha a 40-et a progresszből veszük ki, és 25-öt vagy 20-at más forrásokból, és ha a parlament azt mondja, hogy 65 milliót hajlandóak ők hozzátenni ehhez, akkor azt mondhatnánk, hogy akár fele-fele részben vállalhatnánk a maradék kipotolásának terhét. Meglátjuk, a mai koreper ülés után mindenképpen többet fogunk tudni erről mondani. A Költségvetési Bizottságban lévő kollégáinkkal is egyeztetnünk kell, de mindenképpen fontos hangsúlyoznunk azt, hogy a négy évet egyben kell látunk, és csak akkor kezdhetjük el ezt a programot, hogyha az összes szükséges forrás az egész négy éves időszakra rendelkezésünkre áll. Oké, okay. thank you. Merci beaucoup. Qui souhaite intervenir sur ce point? Köszönöm szépen. Van ehhez hozzászólás? Köszönöm a helyzet bemutatását. Röviden csak azt szeretném mondani, és úgy látom, hogy végül is nincsenek nagy vitánk, bár inkább taktikai, mint stratégiai vitáknál tartunk, hogy a progress a néppárt egy rendkívül fontos programnak tartja, tehát a legelső prioritásunk az, hogy bizony, majdnem azt kell, hogy mondjam, hogy bármi áron, de a progresszt, nem a, bocsánat, a mikrofinanszot védjük. Tehát ha az az ára, hogy a mikrofinansz minél hamarabb elinduljon, akkor mi hajlandók vagyunk, hogy hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy akár nagyobb részt is finanszírozzunk a, a progresszből. Mr. Thomas Thomas Mann. Thomas Handel. Igen, csak arra szeretnék utalni, hogy az álnyék beszámoló álnyék jelentéstevő és alapján nem tudjuk ezt meg megállapítani, hogy a progresszból finanszírozzuk ezt. A fő vonalak már kialakultak, hogy melyik irányba indult a bizottság, és hogy milyen, mennyi friss pénzt akar ebbe befektetni ebbe a programba, amit jelentéstevő asszony bemutatott a bizottság gondolatai még, de ez attól függ még, hogy a programot egészében hogy fogják finanszírozni, csak akkor fogjuk meglátni, hogy van-e lehetőség kompromisszumra. Alapvetően két frakció az LP-ben e nem kész arra, hogy a progressből kerüljön ez finanszírozásra. Nem szeretnék ezt engedni. Merci, euh, Monsieur Roger Elmer. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt kell mondjam, hogy bizarr módon kezelik szerintem ezt az egész ügyet. Én egyetértek azzal, hogy a mikrofinanszírozási eszköz egy jó dolog lehet, bár ez majd csak utólag fog kiderülni, de vannak nagyon sokan ebben a házban, akik nem ismerik el a valóságát a jelenlegi gazdasági és pénzügyi helyzetnek. Azt a helyzetet, ami Európában és máshol is megfigyelhető és úgy gondolják, hogy bármikor lehet plusz pénzeket felhajtani, és a pénz az valójában csak úgy megjelenik. Az Európai Bizottságnak igaza van, amikor azt mondja, hogy ha nagyon fontosnak tartjuk ezt a mikrofinanszírozási eszközt, akkor máshonnan lehet pénzt elvonni. Erre a kollégák itt azt mondták, hogy, hogy máshoz ne nyúljunk hozzá. Pedig nincsen végtelen pénz, van egy bizonyos összeg, amiből kell mindent kihozni. E, hogyha egy brilliáns ötletünk születik, legyen ez a mikrofinanszírozási eszköz, akkor valahonnan el kell vonni a pénzt nem az a feladatunk itt a parlamentben, hogy elköltsük az adófizetők pénzét, független attól, hogy mennyi pénzről e, legyen szó, vagy van szó. Az Európai Bizottság e, ajánlata és javaslata szerintem teljesen észszerű. Ha a mikrofinanszírozást fontosnak tartjuk, akkor ezt el kell fogadni. Van-e még valaki, aki szót kér? Úgy tűnik, hogy ez nem így van. Akkor egy megjegyzésem lenne nekem is. Amikor a dolgok rossz irányba haladnak, akkor általában utána majd megjavulnak a befektetések egy része pedig stratégiai, illetve többszöröző hatású lehet. Mi úgy gondoljuk, hogy ilyen befektetés, ilyen hasznos befektetés a mikrofinanszírozás is különösen a válságos időkben. Tehát ennek a bizottságnak nem a kisebbsége hiszi ezt, Sőt, azt gondolom, hogy a többség gondolja így, különösen a válságos időkben. A tárgyalások eredményeire majd visszatérünk a legközelebbi trilógus után, amelyre jövő kedden kerül sor. És a koordinátorok kapják majd meg először az információt, Természetesen majd ezt köröztetni fogjuk, illetve egyéb csatornákon is nyilván megjelennek majd az információk. Hogyha azt akarjuk, hogy ez a program valósággá váljon, akkor a plenárison december másodikán erről, vagy decemberben szavazni kellene. és természetesen előtte fel kell mérni az összes következményét. Eh, raportőr asszony, akar még mondani valamit? Köszönöm szépen. Azt gondolom, nincsenek további információink. Merci beaucoup. Nous en restons donc euh, euh sur ce point, euh, à cet élément euh, d'information, et je vous propose de passer au. Ezzel ezt a pontot tehát lezárhatjuk. Térjünk át a következő napi rendi pontra, de vendégünk még nem érkezett meg, így most várunk egy picit.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

antes de chers collègues je vous propose de reprendre euh, place puisque notre euh, invité est arrivé et donc de Kérem, hogy foglalják el a helyüket, kollégák, megérkezett a vendégünk. Köszönöm. Akkor a nyolcas napirendi pont következik, eh, amely révén meg is adom a szót Bonán úrnak, Bonin úrnak, aki a gazdaságkutató, európai gazdaságkutató Intézetnek munkatársa, és ez a központ készítette el azt a jelentést, amit hivatali elődöm itt az elnöki székben megrendelt a foglalkoztatási kérdésekben munkahelyteremtés, innováció, oktatás és képzés közötti kapcsolat. Ezt a tanulmányt a az osztrák gazdaságkutató intézet együttműködésével készítették el. Bonin úr, meg is adom a szót önnek, hogy ismertesse ezt a tanulmányt, és utána a kollégák itt feltesznek önnek majd néhány kiegészítő kérdést. Önné a szó. Köszönöm szépen a bemutatást, elnök asszony. Most áttérnék angolra. Szeretnék rövid bemutatást nyújtani erről a tanulmányról, egy nagyon rövid összefoglalóról lesz szó, 15-20 percben szeretném összefoglalni a fő meglátásokat, és remélem, hogy utána alkalmunk lesz megvitatni mindezt. Először is eh, a tanulmány hátterét szeretném vázolni, utána a fő konceptuális megfontolásokat, eh, és aztán eh, a az innovációval, az emberi erőforrás, az emberi tőkével és a foglalkoztatással eh, kapcsolatos összetevők háromszögét, végül az eh, európai politikákat fogom áttekinteni. Nézzük meg tehát a tanulmány hátterét. Eh, tudjuk jól, hogy az oktatás, az innováció és a foglalkoztatás azok olyan változók, amelyek rendkívül fontos szerepet játszanak a Lisszaboni stratégiában is, és azzal is tisztában vagyunk, hogy ezek az összetevők a makrogazdasági szinten rendkívül szorosan összekapcsolódnak, összefonódnak, és eh, rendkívül nagy az interakció ezek között a változók között, és eh, azt is tudjuk, hogy azok között a politikák között is nagy összefüggés és interakció van, amelyek befolyásolják ezeknek a döntéseknek, politikáknak eh, az alakulását. Látunk kell tehát, hogy az innováció az oktatás és a foglalkoztatás az EU szinten hogyan fonódnak össze, és elmondhatjuk-e, hogy ezek a politikák konzisztensek? Kérdés tehát számunkra, hogy ez az interakció hogyan mérhető fel. Az egyéni politikák szintjén nagyon nehéz mindezt átvilágítani, természetesen mindig voltak különféle ö, ö, politikai prioritások és csoportosulások, de meg kell nézni, hogy melyek azok a fogalmi, konceptuális keretek, amelyek erre hatással vannak. Mit tudunk mondani ezeknek az összefüggéséről, <clears throat> egymásra hatásáról? Ez volt tehát az elemzés, a tanulmány fő stratégiája most tehát, amikor a tartalmat nézzük, akkor arról szeretnék szót ejteni, hogy konkrétan mit jelent az innováció, az innováció foglalkoztatás képzés háromszögben. Három különféle kérdést fogalmaztunk meg. Az egyik az innováció és a foglalkoztatás eh, változásának összefüggése, az innováció vajon több munkahelyhez vezet-e, és jobb munkahelyekhez vezet-e. A második kérdés ezzel kapcsolatosan az innovációhoz kapcsolódó készségek átvilágítása, melyek azok a készségek, tudásformák, amelyek szükségesek az innovációhoz. A harmadik kérdés pedig arról szól, hogy hogyan lehet fejleszteni a készségeket, a szakmai felkészültséget, és ezek hogyan járulnak hozzá a különféle piaci feszültségek csökkentéséhez? Hogyan lehet így hozzájárulni a munkaerőpiac fejlesztéséhez? Az első kérdés tehát az innováció és a foglalkoztatás megváltozásának összefüggése. Itt egy minőségi és egy mennyiségi dimenzióval foglalkozunk. Az egyik fő megilátása az elemzésnek az, hogy az innováció az segíti a munkahelyteremtést. Itt természetesen periodikus hatások vannak, de vannak olyan empirikus bizonyítékok, amelyek azt támasztják alá, hogy ez a megfontolás jogos. Nem szeretnék részletekbe bocsátkozni, de három fő mechanizmust átvilágítanék, ami alátámasztja azt a megfontolást, hogy az innováció hozzájárul a munkahelyteremtéshez. Először is hatással van az új technológiák bevezetésére, amelyek csökkentik az árakat, így növekedhet a kereslet. Következésképpen azt látjuk, hogy az innovációtól kezdve a munkahelyteremtés végéig látunk egy láncolatot. A másik az, hogy különféle haszonra, profitra tehetünk szert az innováción keresztül. Ezt természetesen újra befoghatjuk, beforgathatjuk, ami megint csak meghajtója lehet a munkahelyteremtésnek. teremtésnek. A harmadik meglátás az, hogy a munkavállalók is profitálnak az innovációból, ők magasabb bért, fizetést kapnak, ami megint csak meghajtója lehet az új munkahelyek teremtésének. Egy negyedik csatorna, amit látunk, az pedig az, hogyha a munka kapcsolatban van is a technológia fejlesztéssel, mindenképpen azt látjuk, hogy az innovációnak olyan hatása van, ami új munkaerő igényt teremt. Általában véve azt látjuk, hogy a munkahelyteremtő lehetőségekkel kapcsolatosan számos strukturális változást is át kell eh, tekintenünk a foglalkoztatási dimenzióban, és eh, itt eh, azt látjuk, hogy a technikai változás az legfőképpen a készségek iránt, a különféle szakmai képzettségek iránt érzékeny, és a egyre jobban képzett munkaerő iránt van egyre nagyobb kereslet. Itt a fejlesztést legfőképpen a technikai fejlesztés motiválja, és azt látjuk, hogy a technikai folyamatok, a technológiai folyamatok legfőképpen a magasabb szinten képzett munkavállalók iránt mutatnak igényt, keresletet. Itt tehát azt látjuk, hogy az alacsonyan képzett munkavállalók nem járnak igazán jól az innovációval és a technikai befektetésekkel. A következő ábra azt mutatja, hogy maguk az emberek, a munkavállalók mit csinálnak. Ez is egy velejárója a technikai változásoknak és innovációnak. Azt látjuk, hogy a rutinszerű munkavégzés felől elmozdulunk az interaktív és nem rutinszerű munkavégzés felé. Ez rendkívül fontos a konkrét munkakörű leírások tartalmára nézve, hiszen látjuk, hogy az oktatási rendszerre is hatással van ez így, az oktatási rendszeren belül magasabb szintű képzést, képzettséget, oktatást és minősítést kell nyújtani a munkavállalóknak. Ez aztán azzal is jár, hogy a munkavállalóknak különféle és többféle munka típust és munkakört kell ellátniuk. Ezek tehát a közvetlen foglalkoztatási konzekvenciák. Most megnézzük a másik eh, dimenziót, milyen készségekre és képzettségekre van szükség az innovációval kapcsolatban. Ezen belül látjuk, hogy teljesen világos igény van eh, arra, hogy eh, újításokat, invenciókat vezessünk be, ezeket specialisták, szakértők látják el, amelyek az innovációért, az új találmányokért felelősek. Itt azt látjuk, hogy van egy olyan alsó határ, amely azt mutatja, hogy a képzett munkaerő hiánya a legfőbb oka annak, hogyha egy bizonyos vállalkozáson, cégen belül nem dolgoznak az innováción. Az innovációhoz ugyanis magas szinten képzett, szakképzett munkaerőre van szükség. Ugyanakkor mindezekkel együtt, amikor látjuk, hogy szükség van a fejlesztőkre, az invenciókra, azt is látjuk, hogy ezeknek nem kell feltétlenül ö, tudósoknak lenniük, ugyanis nagyon sok dimenzión belül működhet a technológiai ö, innováció, de más típusú innovációk is vannak. Vannak ö, szerkezeti, információs, innovációk, és olyan innovációs típusok is, amelyek eh, a gazdasági szféra diffúziójával vannak kapcsolatosan, amikor például azt látjuk, hogy a szakképzettségi típusok eh, egyre sokrétűbbé válnak, nem kell tehát feltétlenül technológiára gondolnunk, amikor innovációról beszélünk, beszélhetünk eh, a vezetés, a menedzsment innovációjáról is, tehát nem csak a szakképzett munkaerőről, hanem egyéb rétegekről is beszélnünk kell. Nagyon fontos látnunk, hogy ez egy két pillére nyugvó folyamat, nem csak az innovációról kell beszélnünk persze, hanem ennek az technológiai innovációnak a diffúziójáról, szétterjesztéséről, sokrétűvé tételéről is. Azt látjuk tehát, hogy magasabb szinten képzett munkaerőre van szükség számos területen, ugyanakkor aggasztó az a helyzet is, amikor kialakul az, az állapot, amikor a különféle képzettségi típusok nem illeszkednek az igényekhez. Kérdés, hogy az európai munkaerőpiacon is ezt látjuk-e? Ez a táblázat megmutatja nekünk a két dimenzióját a lehetséges nem illeszkedéseknek. Az egyik az, amikor az egyének azt mondják, hogy a véleményük szerint a saját képzettségük nem alkalmazható a jelenlegi munkakörükben, tehát olyan képzettségi típusokkal rendelkeznek, amelyek esetleg túlképzetté teszik őket, de mégsem tudják alkalmazni ezeket a skilleket, ezeket a készségeket. Azt látjuk, hogy nagyon sok európai munkavállaló 54 százalék azt mondja, hogy ők túlképzettnek tartják magukat a jelenlegi munkakörükben. Vagy van egy másik dimenzió is, ami azt mutatja, hogy vajon olyan munkakörben dolgoznak-e, amely valóban szükségessé teszi azt a képzettséget, amelynek alapján felvették őket. És itt megint csak kb. 60% a munkavállalóknak úgy nyilatkozik, hogy nem igazából olyan munkakörben dolgozik, amire képezték. Lehet, hogy mondjuk egy munkavállaló kitűnő biológusi képzettséget kapott, de ugyanakkor ügyvezető igazgatóként dolgozik a menedzsmentben egy vállalkozásnál, így nem minősül túlképzetnek, de mégis látjuk, hogy az igazi valódi készségét és képzettségét nem tudja felhasználni. Nagyon sok területet tudunk beazonosítani tehát, ahol a kezdeti képzettség nem illeszkedik a munkakörhöz, vagy a munkakörön belül túlképzettséget mutat a munkavállaló. Ez alapján azt látjuk, hogy ez a típusú nem illeszkedés egy rendkívül általános jelenség az európai munkaerő piacon, és kapcsolódik az áthelyezések folyamatához is. Látjuk ennek alapján, hogy a nem illeszkedés nem feltétlenül egy olyan eldöntető kérdés, amit vagy ki kell iktatnunk, vagy meg kell oldanunk, Eh, valószínűleg arról van szó, hogy egyszerűen meg kell találnunk, eh, hogyan lehet a különféle munkatípusok eh, közötti válogatáson keresztül, áthelyezéseken keresztül gondoskodni arról, hogy a képzettségek illeszkedjenek a munkakörhöz, illetve az eredetű képzettség érvényesüljön a munkakörben. Ezek az általános megfontolások most szeretnék elérkezni a fő tanulságaihoz ennek a tanulmánynak, nézzük az európai politikákat, melyek a fő célkitűzései, célpontjai az európai eh, stratégiáknak. Az egyik eh, az, hogy a felsőoktatási célkitűzések teljesen összhangban vannak a foglalkoztatási és innovációs célkitűzésekkel, Fejleszteni kell az innovációt és a képzettségi szinteket, mert mindezeknek munkahely teremtő hatása van a munkaerőpiacon. A másik meglátásunk az, hogy az innovációs célkitűzések általában véve összhangban vannak a foglalkoztatási célkitűzésekkel, az innováció valóban munkahelyteremtő hatással jár, és a harmadik meglátás az, hogy a magas munka foglalkoztatási célkitűzések általában véve összhangban vannak az oktatási képzési célkitűzésekkel. Nem általános jelenség az, hogy a nem illeszkedés mindenhol jelen van, nem növekszik ez mindenhol. Azt látjuk, hogy ahol magas magas szintű a képzettségi szint általában véve, az nem jár azzal, hogy nem jelenik meg a kereslet a munkaerőpiacon a magasabb képzettség iránt. Általában ide azt látjuk, hogy a magas képzettségi szint magával húzza a keresletet is. Az egyik fő meglátásunk mindezek alapján az, hogy igenis szükség van új képzettségi formákra, a, ahhoz, hogy új munkahelyek teremtődjenek. Itt e, meg kell szüntetnünk a képzettség és a munka e, kör nem illeszkedésének problémáját, de annak is tudatában kell lennünk, hogy ezek a nem illeszkedések nem csak a rossz képzettségi formák nyújtásának köszönhetőek, hanem egy más dimenzió is van itt, ami arról szól, hogy rossz helyre csatornázzák a képzettségi formákat, és a munkavállalók nem tudják megtalálni azokat a munkahelyeket, munkaköröket, ahol igazán fel tudnák használni a képzettségüket. Az innováció, foglalkoztatás, humán erőforrás háromszögben azt is látjuk, hogy túlságosan nagyon hangsúlyoztuk eddig azt, hogy hogyan lehet előre jelezni a munkaerőpiac változását, és a strukturális átalakulásokat meglátásunk szerint a korábbiaknál sokkal nehezebb előre jósolni, nagyon nehéz előre kialakítani politikákat és stratégiákat. Maga az alapzat nem elég szilárd ahhoz, hogy erre hosszú távú előrejelzéseket biztonságosan alapozhassunk. A második eh, nagyon fontos politikai kezdeményezés eh, az EU szinten eh, az Európai Szociális Alap maga. Ezzel kapcsolatosan általános politikai programokat látunk, de a mi kontextusunkban itt legfőképpen azt kell észrevételeznünk, hogy ezek a politikák orvoslásául szolgálhatnak, az olyan problémáknak, amikor az innováció előre nem szándékolt strukturális problémákat okoz, amikor például növekszik a feszültség és az ellentét a magasan szint, magas szinten képzett és az alacsony szinten képzett vagy szakképzetlen munkavállalók között. Itt az Európai Unió foglalkoztatási politikái jelentős segítséget nyújthatnak. Nem szabad, hogy úgy nem szabad, hogy nagy problémát okozzon az, hogy nem tudjuk előre igazán bejósolni az innováció következményeit. Magas szintű képzések szükségesek az innovációhoz, és az innovációs folyamatokat elkezdhetjük támogatni úgy, hogy a megfelelő típusú képzési formákat biztosítjuk az elindításhoz, és aztán ezt a fajta innovációt szétterjesztjük. Újabb példákkal is szolgálhatunk a tagországokból. Ennek alapján azt látjuk, hogy szükség van az integrált oktatásra az EU politikák szintjén is, amikor azt látjuk, hogy a megfelelő képzettség és megfelelő számú újítóra, innovációs szakembere teszünk szert, akkor ezek az innovációs politikák igazán működésbe tudnak lendülni, és bizonyos típusú innovációra fogékony szektorokat tudunk ezzel fejleszteni. Éppen ezért az az értelmes dolog, hogyha speciális képzési formákon keresztül próbáljuk támogatni az innovációs törekvéseket. Ezt a, látjuk például Finnországban, ahol egy koordinált stratégia indult be arra, hogy az oktatást, a kutatást és az innovációt összehangolják, és ezeket összhangba hozzák az európai politikákkal is. A második példánk az, az integrált foglalkoztatási és oktatási politikáról szól, ami kapcsolatban van a foglalkoztatási stabilitással. A nem illeszkedés eh, problémája összefüggésben lehet azzal, hogy nem tudják időben áthelyezni a képzettségi formákat a munkaerőpiacon, de azzal is összefüggésben van, hogy így csökken a munkahelyi biztonság, már pedig a munkahelyi biztonság rendkívül fontos eleme ennek az egész folyamatnak, a foglalkoztatási kapcsolatoknak eléggé hosszantartónak kell lennie ahhoz, hogy meghatározott képzéseket tudjunk nyújtani a munkavállalóknak. Így bizonyos tagországokban, így e, Németországban működnek olyan stratégiák, amelyek arra irányulnak, hogy a destabilizált eh, foglalkoztatási kapcsolatokat eh, szilárdabbá tegyük, és eh, magán a munkahelyen belül teremtsünk tovább képzési lehetőségeket. Itt egy rövid távú finanszírozási programot is beindítottak, amely lehetővé teszi azt, a munkavállalók számára a gazdasági helyzet válság idejében és a pénzügyi válság idejében, hogy megmaradjanak a munkahelyen, a vállalatok meg tudják tartani a, a munkavállalókat, és ennek eredményeképpen meg tudják őrizni a magas szinten képzett humánerőforrást, azt az emberi tőkét, amelyre korábban már szertettek, és úgy gondolom, hogy ez alátámasztja azt a helyes német példát, hogy a magas szinten képzett munkavállalók igenis alátámasztják a stabil foglalkoztatási helyzet kialakítását. Bizonyos következtetéseket szeretnék mindezekből levonni, az általános továbbképzések hozzájárulnak ahhoz, hogy elérhessük a Lisszaboni célkitűzéseket, újabb munkahelyeket teremthetnek, de a szociális kohéziót is elősegítheti az általános továbbképzési programok beindítása. Másodszorban a speciális készségek és képzettségi formák igenis szükségesek az innovációhoz. Itt ennek a folyamatnak az elején vagyunk még, amikor önmagát erősíti be az innováció. Az innováció ugye növeksz, növek, növeli a termelékenységet, és ez aztán a gazdaság valamennyi egyéb területére is kihat, és munkahely teremtő hatása lehet. Itt például megnézhetjük az IT eh, információs eh, technológiai szektort, ahol jól látjuk, hogy ha fejlesztéseket végzünk, annak előbb-utóbb az lesz a következménye, hogy újabb és újabb munkavállalókra, munkaerőre lesz szükség, és ennek munkahely teremtő szerepe lehet, tehát az újabb képzettségi formák egy önberűsítő folyamatban kezdhetnek el működni. Nem csak erre van azonban szükségünk, hanem általánosabb értelemben magasabb szintű képzettségi formákra is szükségünk van, hogy el tudjuk terjeszteni a technológiai innovációt. Szükség van eljárásokra, amelyeken keresztül választ tudunk adni az innováció nem várt, nem kedvező hatásaira, így például arra, hogy munkanélküliség kockázatok növekednek, és EU, EU szintű stratégiák szükségek ennek a kivédésére, és azt is látjuk, hogy rendkívül nehéz előre bejósolni a képzettség és innovációs stratégiák alakulását és ezeknek a következményeit, ugyanis az innováció olyan szerkezeti konzekvenciákkal jár, amelyeket nagyon nehéz előre látni. Ebben a kontextusban a fő pont, amit látnunk kell, az, hogy az innováció és a magas szintű képzettség rugalmasabbá és alkalmazkodóbbá teszi a munkavállalókat, és az egész munkaerő piacot is könnyebben kezelhetővé teszi, hiszen az innovációs folyamatok dinamikus folyamatokként működnek, és növelik a munkaerőnek a rugalmasságát és alkalmazkodó képességét, és ez rendkívül pozitív értelemben járult hozzá ahhoz az erőfeszítéshez, amelynek keretén belül megpróbáljuk visszahozni a munkaerőpiacra az esetleg onnan kikerült, kikerült vagy passzívá vált munkavállókat, és a képzési, oktatási eh, programokon belül is gondoskodhatunk arról, hogy eh, rugalmasabbá, alkalmazkodóbbá tehessük a munkavállalókat. Ez lett volna tehát a bemutatón. Köszönöm a szót, elnök asszony. Megnyitom a vitát, és eh, a kollégáknak azt mondom, hogy természetesen mindenki meg fogja kapni írásban, e-mailen ezt a tanulmányt, Fálmúr. Děkuji za slovo. A děkuji za tu prezentaci. Köszönöm, és köszönöm az előadást is. Természetesen nagy kihívásokról volt itt szó. A konklúziók alapján a Lisszaboni stratégia végrehajtásának eh, szükségessége rajzolódik ki a More and Better Jobs eh, egy teljesen más körülmények között. Eh, van egy olyan réteg, amelynek a munkája nem, nem igényel különösebb képzettséget. Ahol az új tagállamokban különösen ezek a problémák keletkeznek. ahol nagyon alacsony a képzettsége a munkavállalóknak, és senki nem akarja az alacsony képzettségű munkavállalókat alkalmazni. Ez az egyik probléma ott. A másik megjegyzésem az az, hogy az innováció és az új technológiák bevezetése az mindig elbocsátásokhoz eh, vezet. Tehát, ami a képzettséget, illetve a kvalifikációkat eh, jelenti, itt a szolgáltatás nyújtó kis és középvállalkozások jöhetnek szóba, akik felszívhatják ezeket a magasan képzett munkavállalókat. De egyébként nekem kétségeim vannak, hogy az itt elhangzott konklúziók mindenhol érvényesek lennének. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondolom, hogy egy ilyen tanulmány Eh, alapos gondolkodásra kell, hogy késztessen bennünket, és tényleg eh, lehet ezzel foglalkozni sokat. Ugyanakkor vannak ennek azért bizonyos eh, határai. Meghallgatva az előadást, felhívnám a figyelmüket azokra az emberekre, akik mindenfajta különösebb képzettség nélkül fejezik be az iskoláikat. E, olyan potenciális emberi tőkéről van itt szó, akiknek a képzettsége nem megfelelő, és nem tudják azonnal elkezdeni beilleszkedni a munkavilágába. Az a rendszer, amit ön itt leír, elsősorban azokra igaz, akiknek van valamilyen alapképzettségük, rugalmasak és alkalmazhatóak. Ugyanakkor a társadalmi integráció által érintett rétegek, képzetlen rétegekre ez nem igaz, mert ők be se tudnak lépni a munkaerőpiacra. Tehát azt gondolom, hogy itt további gondolkodásra Eh, is lehet, eh, van lehetőség. Vannak még tehát megválaszolatlan kérdések. A, azzal egyetértek, amit mondott, hogy itt egy dinamikus folyamatról van szó. A tanulmány is azt mutatja, hogy a cégeknek befektetéseket kell eszközölniük az emberi eh, tőkében azokba az emberekbe, akikből tulajdonképpen a munkaerőpiac összeáll. a tapasztalatok egyre inkább felgyűlnek. A tapasztalat ugyanis önmagában lehetővé tesz hogy az emberek előrelépjenek cégeken, a cégükön belül. És gyakorlatilag ez azt is jelenti, hogy a cégeknek is megéri befektetéseket eszközölni munkavállalóikban. A harmadik észrevételem, elnök asszony, az az, hogy szerintem igen óvatosan kell eljárnunk a mobilitás biztosításakor. A mobilitás ugyanis az, ami lehetővé teszi az új készségek elsajátítását, és alapvetően az innovációhoz is szükséges. Mindezeket tehát észben kell tartani. Mindannyian ismerjük az adatokat, de mit tehetünk annak érdekében, hogy a fiatalok mobilabbak legyenek, alkalmazkodó kész, nagyobb alkalmazkodó készséggel rendelkezzenek, jobban képzettek legyenek, és hogyan illeszkedjenek be jobban a munka világába. Bonin úr talán válaszolhat ezekre a kérdésekre, és utána pedig jönnek a további kérdések. Köszönöm szépen. Igyekszem válaszolni a kérdésekre. Talán a második észrevétellel kezdeném, itt egy nagyon fontos összetevőt kell megnéznünk, mégpedig azt, hogy az emberi tőkét, a humán erőforrást hogyan tudjuk átvinni eh, cégszinten, vállalati szinten, különféle területeken belül. Ugye eh, a vállalatok általában csak vállalat specifikus innovációt és továbbképzést hajlandóak nyújtani, és éppen ezért eh, az egyik oka annak, hogy a vállalat szintű továbbképzések csökkenését látjuk, az az, hogy az általános szintű szervezeti, vállalati, menedzsment szintű továbbképzésekre van inkább szükség mostanában, és ez nem vállalati szintű továbbképzés, ezt nem a vállalatok nyújtják. Úgy látjuk tehát, hogy az ilyen típusú készségek, amelyeket a vállalatok nem nyújtanak, jelentős problémát okozhatnak, hiszen a specifikus készségek és az általános készségek között a vállalat szinten lehet, hogy nincsen összehangoltság. A munkaerőpiacon hangsúlyoznunk kell azt is, hogy a munkahely védelem bizonyos szintjét folyamatosan fenn kell tartanunk, hogyha a munk, az alkalmazási kapcsolat nem tart eléggé sokáig, akkor ezt a dinamikát nem lehet működtetni. Látjuk az Egyesült Államokban például, hogy meglehetősen alacsony termelékenységű a gazdaság, de rendkívül magas szintű a munkavállalók képzettsége, és nincsen szükségszerű kap kapcsolat e között a vállati szinten, és mindez elvezethez, elvezethet oda, amikor még inkább látjuk azt, hogy a munkahely védelmet fokoznunk kell a konkrét munkahelyi szinten. És jelenleg azt látjuk, hogy rendkívül nagy a fluktuáció a munkahelyi, vállalati szinten, hogyha a vállalatnak el kell bocsátania egy munkavállalót, az lehet, hogy nagyobb áldozat, mint az, hogyha megpróbálják valamilyen megoldásokon keresztül megtartani a magas szinten képzett munkavállalókat. Ezt látjuk például Németországban, ahol különféle eljárásokon, kezdeményeseken keresztül a magas szinten képzett munkavállalókat igyekeznek megtartani a vállalatoknál, a munkahelyeken. Egy másik kérdés az, hogy mit teszünk a kezdeti, alacsonyabb szintű képzési szinteken, annak érdekében, hogy általános mobilitást kölcsönözhessünk a munkavállalóknak. Ehhez azt tudom hozzátenni, hogy a korai mobilitási tapasztalatok rendkívül sokat segíthetnek a munkavállalóknak. Azt mutatják az empirikus felmérések, hogy azok a munkavállalók, akik már a képzésük során egyfajta mobilitásra tettek szert, azok később is sokkal mobilabbak lesznek, könnyebben váltanak profilt vagy munkahelyet. Ennek tehát EU szinten, EU politika szinten is meg kell mutatkoznia, és biztosítanunk kell ilyesfajta mobilitás már a kezdeti képzési folyamatokban is a munkavállalók számára. Az első hozzászóló kérdést tett fel arról, hogy ezek az új technológiák milyen következményekkel járnak. Igyekeztem egy átfogó képet adni mindenről. Nem állítom, hogy általában az innováció és az új technológia, amikor munkahelyteremtő hatással lép fel, nem jelenti ez azt, hogy nem kell látnunk a struktúrán belüli változásokat. Mindig vannak struktúrán belüli változások. Lesznek olyan munkavállalók, akik munkanélkülivé válnak az innováció miatt, lesznek olyan munkavállalók, akik az új képzettségi szintek elsajátításával jobb helyzetbe, kedvezőbb helyzetbe kerülnek. Ezeket a következményeket képtelenség elkerülni, és nem szabad ezek miatt megállítanunk az innováció folyamatát. A kérdés az, hogy a következményekkel hogyan boldogulunk, és ehhez szükség van olyan foglalkoztatáspolitikai stratégiákra, amelyek megcélozzák ezeket a következményeket. Hogyha egy bizonyos régión belül egy technológiai átalakulás miatt masszív elbocsátásokra kerül sor, akkor ott igenis szükség van olyan stratégiákra, amelyek kompenzálják ezeket a következményeket. De ezeket a politikákat csak akkor lehet igazán működtetni, amikor a trauma már bekövetkezett, amikor ez a megrázkodtatás már megjelenik az adott régió munkaerőpiacán. Rendkívül nehéz előre felkészülni a negatív következményekre, a profil áthelyezések következményeire. Meg kell látnunk tehát, amikor ezek a negatív következmények köve- megjelennek, és át kell képeznünk a munkavállalókat ez az egyetlen lehetőségünk arra, hogy, hogy, hogy orvosoljuk ezeket a negatív következményeket. E, nem szabad abba a csapdába esnünk, hogy leállítsuk a, az innovációt, és mindenképpen be kell látnunk azt, hogy az innováció, technológiai újítás az igenis szerkezeti átulak, átalakulásokhoz vezet, de ennek a negatív következményeit valahogy puhítanunk, lehet. Köszönöm szépen, Thomas Mann, következik Masúter asszony. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék az innováció témájára kitérni. Úgy gondolom, a vállalkozásoknak képesnek kell lenni innovációk képessé válni. Meg kell teremteniük ehhez a környezetet, fejlesztést kell biztosítani, és ezt át kell ütetni a gyakorlatba, és ez nagyon sok mindent megkövetel. Én ipari háttérből jövök, az innováció első lépését mindig megtettük. E, ez abban állt, hogy javaslatokat tettek e, az alkalmazottak is, illetve e, vezetők is. Ezt pénzzel is jutalmaztuk. Egyszer egy évben szünetet kell tartani, és át kell gondolni, hogy a, mik legyenek a következő év stratégiái ez néha örült ötletek is kijöttek ezáltal, de voltak olyanok, amelyeket fel tudtunk használni. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, amit ön elmondott, gondoskodni kell a belső továbbképzésről. Természetesen, hogyha a cég jól áll, akkor ezt megengedhetjük magunknak, de hogyha válság van, akkor is figyelnünk kell arra, hogy megpróbáljuk hosszú távon ezt a munkát kialakítani, és arról is gondoskodjunk, hogy ha már jobb lesz a helyzet, akkor ne az legyen, mint ami most Németországban van, hogy ö, kialakul egy nagy hiány, ö, szak, szakmai dolgozók hiánya. Hogyan lehet ezt megvalósítani, csak drágán megfizetett tanácsadók által, vagy ö, máshogy is lehet esetleg? A második kérdés, ö, ön utalta arra, hogy milyen nehéz azok számára, akik túlképzettek, milyen nehéz nekik megtalálni a helyüket. Tudom, hogy ez nagyon nehéz, akiknek nagyon drága képzettségük van, és utána alacsony szintű munkahelyekre kerülnek. De lehet, hogy ez csak rövid távon van így, mert hogy hosszú távon bekerülhetnek a folyamatokba. Ez a mi feladatunk is, akik a tagállamokban felelősek vagyunk a képzésért. Fontos, hogy fenntartható fejlődést tudjunk biztosítani, de hogyan lehet ezt megvalósítani, hiszen ez nem lehet csupán pénzkérdés. Utolsó kérdésem Fáber kollégámhoz, hogyha nagy lesz a szakadék a képzettek és az alacsonyan képzettek között, akkor valamit tennünk kell, hiszen nem engedhetjük meg, hogy egyedül maradjanak azok, akiknek nincs képzettségük. Az Európai Szociális Alap is segít, ön is a, a, utalt erre, mm, meg kell valahogy változtatnunk a azt, hogy nagyon sokan abba hagyják az iskolát idő előtt, ezen változtatnunk kell, és hogyha a korábbi helyzettel tehát meg tudjuk valahogy változtatni, hogy motiválni tudjuk ezeket az embereket azzal, hogy szükség van rájuk a munkahelyen, bár legyen ez akármilyen egyszerű tevékenység, de mégis szükség van rájuk, ezzel segítünk nekik. A Lisszaboni stratégia is támogatja ezt, hogy nem hagyhatjuk egyedül az alacsonyan képzetteket. Mert hogyha túlzott hangsúlyt fektetünk a magas képzésre, akkor ezek az emberek magukra maradnak, és ez, ezért dolgozunk mi is, hogy ez ne így legyen. Merci, Madame Elisabeth Schröter. Ja, vielen Dank. Ähm, Köszönöm szépen. Én is szeretnék kitérni olyan dolgokra, amelyekről már szó is volt. Előadásában elmondta, illetve megkérdezte, hogy nem volt világos az adásában, hogy ki fizeti ki ezeket a képzéseket, főleg a válság idején egyáltalán alkalmazhatjuk ezt, vagy sem, és ez talán arra a kérdésre is vonatkozik, amely itt felmerült, hogy ki esetében alkalmazzuk végül is. És ez nem volt elég világos az előadásban, ezért kérdeznék rá, hogy a realitás tulajdonképpen az, hogy csak a cégeknek a felső vezetői esetében fizetik meg ezt a képzést, és mások esetében ez elmarad, vagy pedig új embereket keresnek a piacon, akik nem, akiket nem kell ennyire tovább kivezni, tehát a, azokat az embereket, akiket képezni kellene, hogyha most uh, csúnyán fejezem ki magam, eldobják őket, kidobják őket. Nem pont a válság idején lenne mégis az a feladatunk uh, megállapodásban, megállapodást kötni a munkavállalókkal is, hogy a munka adók is hozzájáruljanak a továbbképzéshez. Ezt azért is mondom, mert hogy szó van ugye arról is, hogy uh, az ipari társadalom mm, meg kellene, hogy változzon egy fenntartható társadalomá, ahol figyelembe vesszük a környezetvédelmet is, és Európa hosszú távon versenyképes maradhat. Hogyha erre nézünk, akkor nem engedhetjük meg magunknak, hogy ebben az időben más stratégiát követünk. Tehát milyen politikai eszközök vannak arra, milyen lehetőségek vannak arra, hogy a vállalatokat arra ösztönözzük, hogy a továbbképzést a válság idején is részben maguk finanszírozzák. Milyen politikai eszközöket tudunk erre használni, melyek a realisztikus ötletek, hogy az európai szinten, illetve a tagállamok részéről milyen eszközöket használjunk fel erre. Köszönöm. Monsieur Bonin, a Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Ami Mann úr kérdésére felelhető az az, hogy rendkívül fontos a vállalati szint felelőssége. Magának a piacnak a szerepét kell itt látnunk, nem feltétlenül a politikai döntéshozatal szerepéről van szó. A munkaerő piaci szereplők döntései játszanak fő szerepet abban, hogy hogyan lehet megoldani ezeket a helyzeteket. Vállalati szinten el kell dönteni, hogy mi az, amit támogatni lehet. Tehát az innovációs politikáknak arra kell irányulnia, amikor megpróbálunk kipróbálni bizonyos irányultságokat, amelyek esetleg nagyon kockázatosak is lehet, de hát látjuk, hogy e, pénzügyi támogatást rendkívül kockázatos dolgokhoz nagyon nehéz szerezni. E, amikor nagyon nagy a bukás veszélye, akkor ehhez nehéz, ehhez nehéz támogatást e, talán éppen ezért ezt az individuális egyéni szinten nem lehet elindítani. Közön feladatként kell ezt elindítani, és az emberekről gondoskodni kell, olyan emberekről, akiknek jobb lehetőségük lesz arra, hogy kreativitást nyújtsanak és innovatív eh, értelemben járuljanak hozzá a vállalat életéhez. Itt eh, hagyományos, általános munkavállalókról, emberekről is szó lehet természetesen, nem csak eh, géniuszokról, tehát úgy gondolom, hogy az innovációs és oktatási politika az rendkívül fontos, de ennek a politikának magának a, a vállalati szintről is ki kell indulnia. A túlképzettség kérdését lehet, hogy nem tettem egészen e, világosra. A mi megközelítésünkben ez nem annyira releváns, mint ami ennek tűnhet első pillantásra. Még akkor is ugye azzal kapcsolatosan, amit ön mondott, nagyon sok bizonyíték áll rendelkezésünkre arról, hogy az túlképzettség az egy állandó jelenség a munkaerőpiacon. Nem változik 20 évvel ezelőtt, ugyanezeket a kérdéseket tettük fel a túlképzettséggel kapcsolatosan, és ezt látnunk kell, hogy egy rendkívül fontos átmeneti időszakról van szó minden munkavállaló életében, amikor meg kell találnia a megfelelő munkahelyet, és hát minden újabb típusú munkahely a munkavállaló számára újabb és újabb kihívásokkal jelentkezik, és minden időben megvan ez az átmeneti periódus a munkaerőpiacon minden munkavelő számára. A munka, a foglalkoztatás eh, politikának azonban lehet itt eh, szerepe, a kapacitás és profil áthelyező rugalmasságáról gondoskodni kell a munkaerő eh, piacnak, ugyanakkor gondoskodnunk kell a munkahely védelméről is. Hogyha megnézzük az összefüggést az, a, a vállalati szint és a túlképzett érettség eh, alakulásának helyzetét a az országos szinten, akkor azt látjuk, hogy itt igenis van szerepe a túlképzettségnek, ez a szerep azonban egy pozitív szerep. A második eh, hozzászóló megjegyezte, hogy vajon ki fizet a eh, magas szintű képzettségért, vagy az újraképzésért. Megint csak azt mondhatom, hogy itt egy vegyes helyzetről van szó, az, aki hasznot húz az átképzésből, annak kell leginkább befizetni az átképzés folyamatát. Itt egy e, megtérülési folyamatot kell látnunk, maguk az egyének is be kell, hogy fektessenek ebbe a folyamatba, a saját átképzésükhöz nekik is hozzá kell járulniuk. Éppen ezért úgy gondolom, hogy E, ezt az optimális befektetés nagyon sok tényező megakadályozhatja. Az egyik például a, a szociális intézmények. Hogyha az alacsony szinten képzett vagy szakképzetlen munkavállalókat nézzük, akkor a kérdés az, hogy ott milyen ösztönzések irányulnak arra, hogy magasabb képzettségre tegyenek szert. Hogyha növekszik a, az alacsony szinten képzett munkavállalók területén a munkanélküliség aránya, akkor kérdés, hogy hogyan gondoskodhatunk a munkahelyük védelméről. Erre mindenképpen gondot kell fordítani. Következésképpen van szerepe annak, hogy foglalkoztatás barát környezetet teremtsünk az alacsony szinten képzett munkavállalók számára is, és lehetnek olyan központi ösztönzések, amelyek befektetést tesznek az egyének oktatásának szintjén is az, a nemzeti országos szinteken ugyanakkor azt látjuk, hogy az oktatási rendszerekben nincsen megfelelő rugalmasság, itt nincs választási lehetőségünk. Például nagyon jól láthatjuk azt, hogy a szülők oktatása milyen hatással jár, aztán arra, hogy a gyerekek milyen oktatásban részesülnek. A az alacsony szinten képzettek átképzése és magasabb szinten e, való képzése szükségesé teszi az ehhez szükséges és megfelelő intézményi struktúra kialakítását. A harmadik, ez tehát az egyének szintje. Aztán jön a vállalati szint. Ezzel foglalkozott ugye az ön e, kérdése. Kérdés, hogy milyen típusú képzéseket kell nyújtanunk. Nem lehet minden képzési típusról gondoskodnunk, ugyanis itt kockázatok is vannak. Az egész életen át tartó tanulást kapcsolatba kell hozni a vállalati szinttel. Ez azonban nehéz, ugyanis a vállalatoknak kell tulajdonképpen ösztönöznie a képzéseket, de nem csak a magas képzettségi szinten, hanem az általánosan képzett munkavállalókat is ilyen képzésekben kell részesíteni, és különféle keretek állnak rendelkezésre. Itt ugye összehasonlítottam az amerikai és a német rendszert. Azt láttuk ugyanis, hogy Amerikában az alacsonyabb szinten képzett munkavállalói réteg azzal jár, hogy a vállalati szinten kismértékű a képzési ösztönzés. Németországban ugyanakkor a munkavállalók jelentősebb mértékben járulnak hozzá a képzési programokhoz, és az intézmény szinten pedig megpróbálnak óvakodni az újrafelvétel és e, elbocsátás ördögi körének beindításától. Tehát nagyobb befektetéseket kell tennünk, tennünk a képzési rendszerbe, de nem szabad feltétlenül a vállalatokra tennünk ezt a terhet teljes mértékében, eh, mértékben, és be kell látnunk, hogy az általános eh, képzésekbe is be kell ruháznunk. Mindennek megvannak a disztribúciós következménye is, hogyha nem tudunk gondoskodni az általános szintű képzésről, akkor ennek meg lesznek a rossz következményei. Hogyha a, az általános képzéseket akarjuk ösztönözni, mert ez releváns a mi vállalkozásunk szempontjából, akkor közvetlenül az egyéneket kell megcéloznunk, és az egyéni átképzések rendszeréről kell gondoskodnunk, amelyek ugyanakkor nem csak egy munkavállaló számára lesznek hasznosak, tehát a közoktatás számára is megvan a feladat, mégpedig az, hogy olyan struktúrákat kell beindítani, amelyek az életcikluson keresztül különféle szakaszokban célozzák meg az egyéneket. Köszönöm szépen, Sergio Koferáti. Igen, a most bemutatott munka nagyon-nagyon érdekes volt, és néhány kérdés is felmerül ezzel kapcsolatban. Azt szeretném kérdezni, hogy először is az előadás tartójától, hogy a hozzáférhetőségben egyenlő esélyeket teremtsünk. Tehát egy nagyon erősen innovatív gazdasági rendszer pozitív hatásokkal jár, de ugyanakkor felmerül az a probléma is, hogy azok, akik szeretnének bekerülni a munkaerőpiacra, hogyan tudnak hozzáférni egyenlő esélyek mellett tehát el szeretnénk kerülni a kényszermobilitás negatív fenoménját, tehát mert ebből emigráció lesz, és elkerülhetetlen, hogy nagyon sok munka lehetőség van, ugye, és az igények szempontjából fennáll annak a lehetősége, hogy magasan képzettekre nagy igény van tehát a magas képzettség és a dinamizmus közti összefüggés nagyon nehezen kezelhető. Azt szeretném kérdezni, hogy vannak-e technikai megoldások, módszerek, vagy politikai módszerek arra, hogy csökkentsük ezeket a különbségeket. Második kérdésem, illetve megjegyzésem, osztom az elmondottakat azzal kapcsolatban, hogy megvan néhány modalitás lehetőség, a, minél rövidebb a munkaszerződés, annál kisebb lehetőség van a személy megismerésére, és ez csökkenti az értékét a cég számára. Tehát, hogyha rövid munkaszerződéseket adnak ki, ez rövid távú gondolkodásra vall. Lehet, hogy rövid távon spórolnak ezzel, de hosszú távon nem. Tehát, hogyha normális, hosszú távú munkafeltételek, munkaviszonyok állnak fenn, akkor felmerül az a probléma a vállalkozások számára, hogy hogyan aktualizálják a munkaerőt. Különböző fejlődések mutatkoznak a szektorokban, ágazatokban. Van, ahol gyorsabban kell tovább képezniük magukat a dolgozóknak, mint máshol. Erről szeretnék hallani még vendégünktől, tehát hogy szükséges egy magas iskolai képzettség, és ezen kívül speciális területeken is tovább kell képezniük magukat a munkavállalóknak. A adott vállalat igényeinek megfelelően. Van még egy probléma ezen kívül is, az értékek tönkretételére gondolok itt, tehát a foglalkoztatottság hosszú távon ahhoz vezet, hogy tudást, ismereteket halmoz fel az ember, és ezáltal profivá válik. A tagállamokban gyakran próbálják meg, gyakran megpróbálják megszüntetni az állásokat, a munkahelyeket. Sok olyan terv van, amely azt célozza, hogy idő előtt nyugdíjba küldjék az embereket. Ezáltal az idő során felhalmozott ismereteket kikapcsoljuk gyakorlatilag. Tehát hasznos lenne egyensúlyt találnunk Tudom, hogy ez nagyon nehéz, de mégis meg kellene próbálnunk egyensúlyt találni, hogy egyrészt a tudást, az ismereteket megőrizzük, lehető, és lehetőséget adjunk ugyanakkor a nehéz helyzetben lévő vállalatoknál dolgozóknak arra, hogy szociális védelemben részesüljenek. Köszönöm szépen, Lisár úr. Dosavadní diskuse a odpovědi těch pánů Köszönöm szépen. Az eddigi vita nem győzött meg maradéktalanul engem. És nem vagyok meggyőzve igazán arról, hogy a bemutató jelentése és célkitűzése tulajdonképpen mi volt. Látom, hogy az amerikai modell az lehetetlen. Felvenni új munkavállalkot és elbocsátani a korábbiakat nyilván alacsony bérekhez vezetett, és az embereknek jelentős összegeket kellett felvenniük különféle kölcsönökben. És az ILO meglátásai szerint ez okozta tulajdonképpen a gazdasági és pénzügyi válságot. A kérdés ezek után az, hogy miért fektessen be egy vállalat abba, hogy képzi a munkavállalóit, miért járjanak el így, hogyha egy-két év leforgása után a munkavállaló úgyis elmegy a vállalattól. Ezt láttuk Írországban, ezt láttuk más országokban is. A munkavállalóknak nincs igazából olyan kötődése a munkahelyhez, mint korábban, a korábbi évtizedekben. Korábban például a Fordnál ugye azt láttuk, hogy a nagyapa, az apa és a fiúk mind ugyanannál a cégnél dolgoztak. Ez a jelenség eltűnt már a munkaerőpiacon. Ugye 1929-ben indult be a nagy Ford gyár, és utána generációk sora nőtt föl tulajdonképpen ezen a munkahelyen, de ez már nem így működik, vannak önálló tevékenységet folytató munkavállalók, ez természetesen a piac tűri és tolerálja. Amikor áttekintettük a Lisszaboni stratégiát, akkor azt láttuk, hogy a skandináv országok másképp járnak el. Sajnos finn kollégám nincs itt, de igazán szeretnék tisztelegni a finn példa előtt. Ott, a Szovjetunió összeomlása után Finnország óriási nehézségekkel találta szembe magát, és amikor megnézzük azt, hogy néhány évtizeddel ezelőtt hol tartott Finnország, és most hol tart, akkor be kell látnunk, hogy óriási előrelépést tettek. Fantasztikus a javak újraelosztási rendszere, rendkívül jó a kormányzati szint együttműködése a munkavállalói szinttel. De amit ma hallottam, az inkább tűnik egyfajta kirakati orvoslásának a dolgoknak, és nem igazán azokat a kérdéseket céloztuk meg, amelyeknek tudatában kell lennünk. Nagyon sok nagy méretű vállalat úgy gondolja, hogy már nem kell képzési programokat beindítaniuk, mert vehetnek munkavállalókat más országokból, vagy más cégektől. Nézzük meg az offshore cégek helyzetét. Lehet, hogy van ugye mondjuk az a cipőmárka, amit én nagyon kedvelek, amikor hazaviszem, akkor látom, hogy hát lámlám ezt a cipőt Vietnámban készítették. Ebben a folyamatban rendkívül sok az újratermelődése az alacsony szintű képzettségeknek. Nos, akkor az első kérdésre reagálni. Valójában három dolgot vetett itt fel. Az egyik az volt, hogy hogyan lépnek be a fiatalok, hogyan tudnak belépni a fiatalok a munkaerőpiacra, a második az ideiglenes és egyéb szabálytalan munkavállalási megoldások, a harmadik pedig a korai nyugdíjrendszer. Valójában ezek összefüggnek, és ugyanez a válaszom részben erre a három problémára, mert ezek olyan intézmények, olyan lehetőségek, amelyek kapcsolódnak a készségek megszerzéséhez. Először is a fiatal munkavállalók. Ez összefügg a nem végleges szerződések kérdésével. Gyakorlatilag a fiatalokat gyakran tekintik úgy, hogy kint is vannak és bent is a munkaerőpiacon. Dél Európában nagyon erős a munkaerőpiac védelme, ha már valaki bent van a munkaerőpiacon, illetve valakinek van állása. Ugyanakkor ez a fiatalok számára nagyon komoly akadályokat jelent, nem tudnak belépni a munkaerőpiacra. Spanyolország egy kiváló példa erre, ahol az ifjúsági munkanélküliség rendkívül magas, mert az insiderek és az outsiderek nagyon élesen elkülönülnek egymástól. Emellett természetesen a fiataloknak a készség megszerzési képessége is felmerül is. Gyakorlatilag az egész életük folyamán elvárható ez, illetve elvárják ezt tőlük. Hogyha az elején ez nem történik meg, akkor az később még inkább negatív folyamatokba fordulhat át mindenképpen szükséges tehát valamilyen módon ezekkel a készségekkel megtámogatni a fiatalok belépését a munkaerőpiacra. A legfontosabb az, hogy az idősebb munkavállalók ne kapjanak különb vagy jobb elbánást, mint a fiatalok. A másik megoldás, illetve a másik probléma az lehet, hogy az alapkészségek nem megfelelőek, nem felelnek meg a munkáltatók igényeinek, tehát egy olyan rendszert kell kitalálni, amely egy formalizáltabb inasképzést vagy, vagy készségkialakítást jelent. A, az ideiglenes szerződések megint csak kapcsolódnak a merev munkaerőpiacok problémáihoz. Eh, hogyha a munkáltató azt látja, hogy a normális eh, szerződések eh, túlságosan rugalmatlanok, akkor majd más megoldásokat keres, nevezetesen az ideiglenes vagy határozott időre szóló szerződéseket. Tehát, ha ilyen problémák vannak, akkor olyan intézményeket kell kitalálni, amelyek gyakorlatilag rugalmasabbá teszik a munka munkaerőpiacot. A harmadik kérdés, amit felvetett, az a korai nyugdíj. Én azt gondolom, hogy ez nem olyan pozitív politika. Egyrészt az idősebb munkáltatókat, el, munkavállalókat eltántorítja attól, hogy tovább tanuljanak, hogyha korán mennek nyugdíjba az emberek, eh, például Németországban 58 az átlag nyugdíjba vonulási eh, életkor, annak megvannak a maga következményei. Ez azt jelenti, hogy jóval korábban már abba hagyta az önképzés, eh, saját maga továbbképzésének folyamatát. Tehát nem feltétlenül kellene ezt vonzóvá tenni. Egyébként a korai nyugdíj a munkáltatókat is eltántorítja a továbbképzéstől, mert arra számítanak, hogy hamarabb úgyis nyugdíjba megy az az adott munkavállaló. Tehát jobb lenne nem alkalmazni a korai nyugdíjba vonulás módszereit. Egyébként is túlságosan mechanikus látásmód az, hogy valaki azt gondolja, hogy ha az öregeket elküldjük nyugdíjba, akkor a fiatalok számára megnyílnak a munkahelyek. Ez egész egyszerűen nem így van, másrészt pedig az egyes tagállamok demográfiai folyamatai sem teszik lehetővé ennek a módszernek a fenntartását. A második hozzászóló kérdésére válaszolva pontosítanék. Talán nem voltam elég hangsúlyos. Nem a neoliberális munka erőpiacot mutatnám itt fel követendő példaként. Nem gondolom, hogy az amerikai modell a megfelelő. Azt gondolom, hogy éppen a finn modell volt egy nagyon fontos referencia modell a tanulmányunk elkészítése során. Egy, egy jól képzett munkaerő hozzásegít az innovációhoz. A finnek egyébként egész jól átvészelték ezt a gazdasági válságot azért, mert jól képzett munkaerővel rendelkeznek, és ugyanakkor pedig a munkaerőpiac mégis rugalmas. A magasabban képzett munkaerő rugalmasabb, mobilisabb, és mivel több lehetősége van tovább lépni, ő nekik nem árt annyira, nem ártanak annyira a gazdasági sokkok. Tehát Finnország példája egy, egy jó követendő példa. A készségek növelését támogathatja egy flexicurity környezet, amely egyrészt megfelelő szintű állásbiztonságot nyújt, munkahelyi biztonságot nyújt, de mégsem teljes munkahelyi biztonságot nyújt. Nagyon nehéz egyébként elérni a megfelelő egyensúlyt, mert ha túl kicsi a rugalmasság a munkaerőpiacon belül, akkor e, felmerül a lehetőség arra, hogy a készségek és az állások nem lesznek összhangban, másrészt pedig ez a további oktatás szempontjából is negatív. E, hogyha pedig túl kicsi a rugalmasság, akkor gyakorlatilag megszűnnek az ösztönzők az élethosszíglani tanulásra eh, és a munkahelyen belüli eh, képzésre, tanulásra. A skandináv eh, országokban sikerült mind a kettőt elérni, tehát a megfelelő egyensúlyt E, megtalálni. Jó oktatási rendszer és magas e, foglalkoztatottság, ugyanakkor nagyon magas szintű társadalmi kohézió. Az egyenlőség ezekben az országokban nem azért e, valósult meg ilyen mértékben, mert komoly újraelosztó rendszereik vannak, hanem azért, mert nagyon magas képzettségű a munkaerő. Vannak olyan vannak olyan országok, ahol az oktatási rendszerek nem egalitáriánusak, és gyakorlatilag az alacsony jövedelmű és a magas jövedelmű csoportok közti különbségeket fenntartják. Tehát itt valójában éppen arról beszéltem és céloztam, hogy megcélozzuk az alacsony képességűeket, alacsony készségűeket is nem csak a legmagasabb eh, képzettségű technikusokra eh, van szükség, és az ő védelmükre, hanem a kezdetben alacsony képzettségűek eh, védelmére is, illetve azok képzésére nyilván Nobel-díjas nem lesz belőlük, ha nagyon alacsony képzettségi szintről indultak, de azért jelentős előrelépéseket el lehet érni. Az innováció dinamika a rugalmasságot igényli, és azt gondolom, hogy a rugalmasságnak a negatív következményeit kell csökkenteni a lehető legnagyobb mértékben. Köszönöm, most pedig három kérdés van. Három kérdésem volna, befejezésképpen röviden kérem adjanak megfelelő választ, és a képzés kihívásaira is kitért, és a divatos kérdések ugye sokszor foglalkoznak a képzése Barroso elnök úr is azt mondja, hogy erre nagy hangsúlyt fektessünk. A kompetencia megosztás kérdése is fontos. Sokan azt mondják, hogy egyensúlyt, illetve kapcsolatot kell teremteni a képzés és a munka erőpiac között, de sokkal komplexebb valójában. Ha megnézzük a különböző nemzeti modelleket, minden előfordul. Biztos megnézte már ön is, hogy a tagállamokban milyen a helyzet, hogyha például Európát vesszük, akkor benchmarkokban gondolkozunk. Mi ön szerint jó példa egy hosszú távú képzésre, mert a finanszírozás szempontjából úgy gondolom, hogy javítanunk kell néhány dolgon. Ez volt az első kérdésem. A második. Európai szinten bizonyára nagy átstruktúrálódási intézkedéseket kellene hozni, melyek eredményhez vezetnének, például az part területén, de a hajógyártásban is, az elkövetkezendő években az autógyártásban is nagy átalakulások várhatók. Az ön elmondása szerint illetve az elemzése szerint hogyan alkalmazná konkrétan az autóiparra az ön megfigyeléseit. Vannak ugye generációk, akik még nem érték el a nyugdíjkort, és sokszor nem nagyon jól képzettek, és az átalakításokban nekik is részt kell venniük. Utolsó kérdésem, hogyan tudná ezt az említett um, szakmai pályafutást biztosítani, tehát hogy valaki ne legyen hozzá kötözve, hozzá egy bizonyos vállalathoz, hanem hogyha elhagyja ezt a vállalatot, továbbra is legyen még joga a továbbképzéshez. Ezt európai szinten kellene megoldanunk, és akkor integráltabb piacot tudnánk létrehozni. Nos, megpróbálok röviden válaszolni, elnök asszony. Ami a fenntartható oktatási rendszert illeti, úgy gondolom, hogy itt a finn rendszer a legjobb példa. Ott nagyon erősen integrált a rendszer, rögtön a rendszer elejétől fogva, együtt képzési rendszerek működnek, koedukációs rendszerek, és itt a tartalmakat is koordinálják, és azt hiszem, hogy nem csak a tartalomról, hanem az oktatás minőségéről is feltétlenül gondoskodnunk kell, és olyasfajta kezdeményezések születnek, amelyek gondoskodnak a tanárok átképzéséről és szinten tartásáról is. Itt tehát ennek rendkívül jó eredménye lesz, és rendkívül hasznos eredményei vannak a munkaerőpiacon. Ami az újra struktúrást, az átszerkesztést illeti, azt hiszem, hogy itt nagyon nehéz kérdésre van dolgunk, így például a gépjármű ipar eh, területén különféle régiók vannak ezzel kapcsolatosan, kapcsolatban. Nagyon nagy eh, gépjárműgyártók lehetnek jelen például bizonyos városokban, ahol masszív elbocsátásokhoz vezet az, hogyha ott eh, szerkezeti átalakulás történik, nagyon nehéz ezeket előre megjósolni természetesen, nem lehet eh, általános javaslatokat tenni. Régió és város specifikusak kell, hogy legyenek azok a válaszok, amelyeket a szituációkra adunk, hiszen mindig adott helyzetekről van szó. Általában véve ha meg tudunk valamit jósolni, hogyha előre tudunk rá készülni, az rendkívül jó, és el tudunk kezdeni időben átképzési programokat, de ezek nem feltétlenül segítik a munkavállalókat, ugyanis hogyha nem hozunk létre újabb munkahelyeket, eh, akkor ezeket az új képzéseket és új képzettségi formákat nem fogják tudni alkalmazni. Először is tehát eh, mondjuk egy 10%-os munkahelyteremtési növekedés kell ahhoz, hogy el tudjunk kezdeni újabb eh, készségeket megtanítani a munkavállalóknak. Tehát a földrajzi mobilitás kulcsfontosságú itt, ez még mindig nagyon alacsony szintű az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyos tagországokon belüli állapotra is. És úgy gondolom, hogy különösen ezekben az esetekben a különféle kompetenciák áthelyezése, a reallokációs politika rendkívül fontos szerepet játszhat annak érdekében, hogy tudjuk ösztönözni és szponzorálni pénzügyileg is ezeket az áthelyezéseket. És így meg tudjuk oldani azoknak az embereknek a helyzetét, akiket hátrányosan e, érint, például a szerkezeti átalakítás. Tehát e, meg kell próbálnunk áthelyezni őket hogyan lehet gondoskodni a munkahelye biztonságról. Ugye a, a pályák, a karrierek egyre instabilabbá válnak. Beszéltünk az újraképzési, átképzési programokról, ezeket nem lehet mindenhol biztosítani, de lehetnek más típusú képzések. És azt hiszem, hogy nagyon fontos ezeknek a tudatában lennünk. Lehetséges, hogy összehasonlító eszközöket kell működtetnünk annak érdekében, hogy lássuk, melyek azok a készségek, nem feltétlenül a papírról van szó, hanem arról a konkrét alkalmazható készségekről, amelyekre szüksége van a munkával, és amelyeket össze lehet hasonlítani. És az ilyesfajta tanúsítványok, amelyek konkrét készségeket tanúsítanak, ezek rendkívül jól hasznosíthatók a mobilitás területén is. Amikor a karrier, eh, a pálya eh, biztosításról, biztonságról beszélünk, ez nem feltétlenül vállalat specifikus kérdés. Köszönjük szépen ezeket a válaszokat, tehát nem csak egy adott pálya biztonságossá tételéről van szó, hanem a munkavállalók jogainak a biztonságossá tételéről is. Áttekintettük tehát a különféle kezdeményezéseket és lehetőségeket, izgatottan várjuk ennek a tanulmánynak a végső változatát, így aztán most áttérhetünk a következő programpontunkra, és Martin Durant köszöntjük közöttünk, aki igazgató helyettese az OECD foglalkoztatási, munkaügyi és szociális igazgatóságának. Ő a munkahely válságkezeléséről fog nekünk beszélni. Azért szerettük volna meghívni Dunon asszonyt, és azért eh, vagyunk tárgyalásban az OECD-vel, aki meg is hívott bennünket októberben, hogy látogassuk nélkül, de nem tudtunk elmenni. Nos, eh, azért eh, kerül sor erre a meghívásra, hogy reflektálhassunk egy dokumentumra, ami a foglalkoztatásügyi válságról szól, és a foglalkozási szakbizottság hozzá kell, hogy szóljon ehhez a kérdéshez természetesen. Tehát azt hiszem, hogy azt ígérhetjük, hogy az előbbi szakértőnkhöz hasonlatos elbánásmódban lesz itt most része. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megragadni ezt az alkalmat arra, hogy megköszönjem a szakbizottságnak a meghívást, azt, hogy az OECD-t felkérte arra, hogy összeállítsuk ezt a dokumentumot, ami arról szól, hogy a eh, foglalkoztatási válságot hogyan lehet eh, kezelni. Az OECD számára ez egyfajta háttérként szolgál ahhoz, hogy a különféle miniszterekkel folytatott megbeszélések után, amelyekre ugye Párizsban szeptemberben került sor, átvilágítsuk, hogy hogyan lehet válaszokat adni erre a mély és egyre mélyebbé váló gazdasági válságra, ami nem csak gazdasági, hanem szükebb értelemben véve foglalkoztatási munkaügyi válság is, és eh, ha megengedi elnök azt, hogy most áttérek az angol nyelvre. Szeretném tehát bemutatni önöknek eh, az általunk elvégzett munka két eh, aspektusát. Ezt nem régiben publikáltuk is az OECD által, és egyrészt megnézzük a munkaerőpiaci hatását a válságnak, aztán igyekszünk megbeszélni önökkel azokat a válaszadási lehetőségeket, eh, amelyeket alkalmaztak az OECD tagországok. Eh, ezek természetesen eh, szinte mind magba foglalják az EU tagországokat. Először is nézzük tehát, hogy melyek a válság hatásai a munkaerő piacra. A legutóbbi adatok és felmérések eh, eh, azt mutatják, tulajdonképpen a, a szeptember vége felé sorra kerülő eh, miniszteri találkozó után rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy meglehetősen vegyes a kép. Az OECD szintjén a munkanélküliségi szint az elérte a második világháború utáni 8,6%-os szintet szeptemberben, Korábban ez 5,6% volt, 2007-ben érte el ezt a szintet, de a 2007-es legutolsó, legalsó szinthez képest 10, majdnem 16 millióval több lett a munkanélkülék száma, és 5,5 lett az átlag. Ez azt jelenti, hogy több mint 22 millió a munkanélküliek száma az eh, egész EU-ban. Ugyanakkor vannak bizonyos értelemben eh, jobbnak tekinthető eh, fejlemények is. A munkanélküliség növekedése 2009-ben lelassult, különösen a negyedik negyed évben. Vannak olyan országok, így például Franciaország, Németország, ahol jobb a helyzet, de még mindig tapasztaljuk azt is, hogy más országokban, az Egyesült Királyságban, Írországban, Spanyolországban egyre rosszabb és rosszabbodik a helyzet. Meg kell néznünk ugyanakkor, hogy milyen helyre igazítási folyamatok indultak be az OECD országokban. Amerikában, az Egyesült Királyságban például a legsúlyosabb kérdés a munkanélküliség, és ez motiválja a különféle stratégiákat. Ezzel szemben Németországban és Franciaországban a munkanélküliség nem vált olyan súlyos kérdésé, és a kiigazítási stratégiák más területekre koncentrálnak. Ugyanakkor más, megint más országokban azt látjuk, hogy nagyon csökken a részvétel aránya és ez különösen az idősebb és a részmunkaidős munkavállalókat eh, érinti. Ők egyre kevésbé veszik ki részüket a munkaerőpiacon, nehezebben jutnak ismét munkához. Ami a munkanélküliségi mutatókat illeti, a válság hamarabb érte el bizonyos országokat, mint más országokat. Itt megint csak Spanyolországról látjuk, hogy a legnagyobb mértékben nő a munkanélküliség 2007 óta, talán nehezen látják ezt a táblázatot, de el fogom magyarázni. Az oszlopok azt mutatják, hogy 2007 előtt milyen volt a munkanélküliség, és a háromszögek azt mutatják, hogy 2009-ben hogy alakult a munkanélküliség. A legnagyobb változás Spanyolországban zajlódott le, ahol 10,5%-kal nőtt a munkanélküliség a 2009 és 2007 közötti időszakban. Ugyanakkor Hollandiában, egy EU tagországban, amelyik a balról számítva a második, itt még mindig nagyon alacsony munkanélküliséget tapasztalunk, tehát figyelembe kell vennünk azt, hogy a hat a válság hatása nem egyforma az összes OECD országban. Németországban is azt tapasztaljuk, hogy a válság óta szinte nem változott a munkanélküliségi szituáció, tehát különféle hatásokat produkál a válság a különféle tagországokban. Kikre van a legnagyobb hatással a pénzügyi és gazdasági válság? Azt látjuk, hogy egyenlőtlenül oszlik el a munkaerő piacon a munkavállalók körében a negatív hatás. A, immigrá- a bevándorlók, az időszaki munkások a leginkább tapasztalják a negatív hatásokat. Azt látjuk, hogy 36% Spanyolországban, 25% körüli az Egyesült Királyságban és Amerikában az ezzel kapcsolatos mutató ezen a területen az idénymunkások szerződéseit, ha megnézzük, azt látjuk, hogy azokban az országokban, ahol a válság előtt növekedett a foglalkoztatottság, legfőképpen ezek a munkavállalók vesztették el a munkájukat, de a bevándorlók foglalkoztatottsága is jelentősen csökkent. Nézzük, mi a helyzet a jövővel kapcsolatosan. Az OECD nem légiben bocsátott ki egy tanulmányt, egy e, előre tekintést, egyfajta e, előrejelzést arról, hogy milyen növekedést várhatunk. Úgy látjuk, hogy sajnos a helyre billenés az túlságosan kis mértékű lesz annak érdeke a, ahhoz, hogy jelentős pozitív változás legyen a munkanélküliség területén, és 2011-re várhatunk egy kismértékű csökkenést a munkanélküliség területén, e, ugyanis a munkanélküliség nem az első terület lesz, ahol pozitív hatásokat tapasztalhatunk. Ugyanakkor látjuk azt is, hogy a magasabb munkanélküliség eh, valószínűleg fennmarad eh, a helyreállás eh, idején is, amikor kezdünk kilábalni a válságból, és egyre inkább megjelenik veszélye. Azt hiszem a hosszú távú munkanélküliség veszélyét egyre inkább látnunk kell, és ennek tudatában kell lennünk, az emberi tőke, a humán erőforrás leértékelése rendkívül negatív, hosszú távú következményekkel járhat, és szeretném megmutatni önöknek azokat a képeket, amelyek mutatják ezeket a negatív hatásokat. Itt például leginkább a fiatal korosztály szenvedi meg azt, hogy ki vannak téve ezeknek a negatív következményeknek. Megint csak összehasonlíthatjuk a 2000 2007. szeptemberi és a 2009 eh, második negyedév végi eh, mutatókat, látjuk, hogy milyen nagy a különbség eh, az oszlopok és a háromszögek között. Rendkívül nagy mértékben nőtt a munkanélküliség a fiatal korosztályban, tehát azt hiszem rendkívül fontos, hogy megcélozzuk ezt a korosztályt a válság idején és a kilábalás idején is. Itt a második képen azt nézzük, hogy a hosszú távú munkanélküliség milyen magas kockázatot jelent. Említettük ugye Finnország példáját, nagyon sokszor szóba kerül. Ez az ábra azt mutatja, hogy a recesszió az hosszabb ideig tart és hosszabb idő alatt lehet kilábalni ebből, mint gondoltuk volna. Azt látjuk itt, hogy milyen hosszú idő volt szükséges ahhoz, hogy a 90-es évek, hogy a 70-es évek válság után visszatérjünk egy korábbi állapotba. Itt látjuk, hogy rendkívül hosszú időre volt szükség ehhez, a gazdaságnak rendkívül sokáig kellett küzdenie, több mint 18 évig eh, ahhoz, hogy a munkanélküliség területén visszaállítsa az eredeti korábbi állapotokat. Ez tehát talán egy általános képet adhatott önöknek az egész szituációról. Amikor tehát a miniszterek a politikai lehetőségeket áttekintették Párizsban szeptember végén az OECD-ben, akkor milyen lehetőségeket sikerült beazonosítanunk? Először is megnéztük a rövidtávú kihívásokat, és a következő kérdéseket tárgyaltuk meg. Foganatosítsunk-e keresleti munkaerő, keresleti politikákat. Az ilyesfajta politikai eljárásokon keresztül talán meg lehet őrizni és fel lehet tartani munkahelyeket, de mégis nagyon sokan vesztik el a munkájukat. Tehát kérdés az is, hogy a szociális biztonsági eljárások és stratégiák, keretek helyesen vannak-e alkalmazva. A harmadik kérdés pedig az, hogy eh, amikor eh, alacsony a kereslet a munkaerőpiacon, akkor az európai munkaerőpiaci politikában a flexicurity aktiválásával, eh, alkalmazásával sikerült-e vajon újabb munkahelyekhez juttatni a munkavállalókat? Nem kellene ezt az elemet, ezt a kérdést átvilágítani, megint elővenni? Ezt is megtárgyalták a miniszterek, és aztán igyekeztek hosszú távú kihívásokra is választ adni, meg kellett nézni, hogy hosszú távon melyek a fő kihívások. Az egyik az, hogy hogyan sikerül majd e, a hosszú távú munkanélküliséget e, e, esetleg elkerülni, de azt is meg kellett nézni, hogy melyek azok a rövid távú lépések, amelyekkel választ lehet adni a mostani kérdésekre, és vajon ezek a rövidtávú válaszok nem ássák-e majd alá a hosszú távú célkitűzésünk termékeket. Például a korai nyugdíjasztatás rendszere vajon nem válik-e hosszú távon veszélyessé? Nem ássa e alá hosszú távon a jelenleg szükséges áthelyezések stratégiája a, a, a, a céljainkat. Ezek voltak tehát azok a politikai kérdések, amelyeket a miniszterek áttekintettek, és most szeretnék nagyon röviden kitérni részletesebben ezekre a kérdésekre. Vajon támogassuk-e az új munkahelyteremtést és a kereslet növelését a munkaerőpiacon? Az OECD azt látja, hogy a makroszinten először is helyes makrogazdasági politikai döntéseket kell hozni. Ezek a nagy fiskális csomagok, ezek az erőteljes lépések úgy látjuk, hogy erős hatással voltak, és ezek hozzájárultak ahhoz, hogy körülbelül 3 és 6 millió álláshely megőrzéséhez járultak hozzá ezek a lépések. Ezek természetesen nem igazán pontos adatok, és nem sikerült nyilván az összes munkahelyet megtartanunk, de a nagyobb makrogazdasági stimulációs ösztönző csomagok gyakran arra irányultak, hogy újabb munkahelyeket teremtsünk, és az egyik legfőbb lépés, amit végrehajtottunk, az az volt, hogy rövid időre irányuló munkahely lehetőségeket teremtsünk. Az Európai Bizottsággal együtt végeztünk egy felmérést arról, hogy mindez hogy alakult. Azt láttuk, hogy a 30 OECD ország közül 22 vezetett be ilyen rövidített munkaidő vel dolgozó, működő munkahely lehetőségeket. Azt látjuk, hogy a munka nélküliség emelkedése ezeken a területeken az átlag alatti volt. Ez tehát az egyik első lépés, amit meg lehet tenni, az, hogy meg kell őrizni a munkavállalókat a munkahelyeken. Egy másik lépés ami hozzájárult a helyzethez, az a társadalombiztosítási hozzájárulás vagy járulékok csökkentése, visszametszése. Ezek az állandó, hosszú távú csökkentések azzal jártak, például Finnországban, a Cseh hogy sikerült alacsonyabb bérek mellett ugyanakkor, de megtartani a munkavállalókat. Voltak más országok, ahol a KKV-kat támogatták és segítették, vagy az Egyesült Királyságban, Amerikában más eljárásokat alkalmaztak, de mindenképpen azt látjuk, hogy ezek a munkaerőpiaci keresletre irányuló erőfeszítések hozzájárultak pozitív értelemben ahhoz, hogy megtartsuk a munkahelyeken a munkavállalókat, de ez természetesen az állami költségvetések számára jelentés terhet rókérdés, hogy lehet-e mindezt fenntartani hosszú távon lehet, hogy nincsenek igazából jól célzottan működtetve ezek a stratégiák, tehát a kivonulási stratégiákat is meg kell beszélni és be kell azonosítani. A megbeszélések során a második kérdés az volt, hogy hogyan lehet a szociális hálót fejleszteni, és a munkanélküli támogatások a munkanélküli járulékok túlságosan rövid ideig eh, alkalmazhatóak eh, ahhoz, hogy eh, megtartsuk a munkavállalókat a munkahelyeken. Bizonyos országokban azt láttuk, hogy egyre inkább nő azoknak a száma, akik jogosultak a munkanélküli segélyre, ugyanis megváltoztak azok a körülmények, amelyek alapján jogosult lehet valaki. És azok az országok, Japán, Finnország és az Egyesült Államok, amelyek például kiterjesztették a munkanélküli segély keretét, azok segítették a munka előpiacon ezeknek a munkavállalóknak a helyzetét, de úgy látjuk, hogy leginkább a legsérülékenyebb területeken kell segíteni a munkavállalókat. Természetesen a munka nélküli járulék, a munkanélküliek ellátása a szociális hálónak nem az egyetlen létező eleme, mert hogyha ezt az ábrát megnézik, akkor ennek a sötétebb része a munka, munkanélküli ellátás, van még lakhatási hozzájárulás, illetve e, készpénzbeli szociális juttatások, mint például az RSA Franciaország e, ban, vagy briteknél is van hasonló eszköz és egyéb országokban is. Nagyon fontos tehát a szociális háló megerősítése, illetve fenntartása. <clears throat> És akkor most visszatérnék az aktivizálásra. Hogyan lehet hozzá segíteni a munkanélkülieket ahhoz, hogy új munkahelyet találjanak? Azt gondolom, hogy itt először is azt kell szem előtt tartani, hogy még a recesszió idején is születnek új munkahelyek. Ezt gyakran, erről gyakran megfeledkezünk. Hadd adjak néhány néhány adatot Franciaországból. Egy, egy új tanulmány szerint a 2008. decemberében munkájukat vesztetteknek a 39%-a tehát 20, 39%-a 6 hónappal később már újra munkába állt. Tehát egy recesszió során is történik munkahelyteremtés. Nagyon fontos, hogy a munkahely kereső támogatási rendszereket, eh, a munkaügyi központokat működésben tartsuk. Ugyanis sokkal drágább és nehezebb lesz a hosszú távú munkanélküliek újbóli reintegrálása, eh, mint az, hogy megpróbáljuk őket eh, a munkaerőpiacon megtartani. Tehát ezek a munkaügyi központok, ezek rendkívül fontos szerepet játszanak. Ráadásul nyilvánvalóan a korábbi válságok idején is láttuk, hogy az újra munkába állítási politikák jól működtek, és azóta ezek fejlődtek. Na most természetesen még ez sem jelenti azt, hogy mindenki munkához juthat újra. Ezért is beszéltek a miniszterek arról, hogy hogy javítani kell a munkaügyi központok munkáját, illetve egy, egy tréningre áthelyezni a hangsúlyt gyakorlatilag, amely segítené a munkakeresőket, munkahelykeresőket abban, hogy új készségekkel lépjenek be újra a munkaerőpiacra. Ezek aktív munkaerőpiaci politikák Ugyanakkor az aktív munkaerőpiaci politikák eh, eh, finanszírozásának eh, növelése nem különösebben jellemző az OECD országokban. A direkt kiadások a munkahelyek megőrzésére ezek megint csak viszonylag alacsonyan lettek tartva. Itt megint csak az ábrán látható, hogy milyen pénzeket költöttek el, a, és mekkora volt a növekedés a válság során az ilyen jellegű köz pénzkiadásoknál, és úgy gondolja az OECD, hogy ez talán egy kihagyott lehetőség volt. Megint csak visszatérnénk az ifjúsági munkanélküliségre, mert ahogy mondtam, a fiatalokra különösen nagy hatással van a válság. A miniszterek egyébként egy egész napot szenteltek ennek a témának, mert úgy gondolták, hogy fennáll a veszély, hogy egy egész generációt elveszítünk a, zif a fiatalkori munkanélküliség sajnálatos módon kétszer olyan érzi, az ifjúsági munkavállalók sajnálatos módon kétszer jobban megsínylik a válságot, mint az érett korúak azok, akik belépnek eh, a munkaerőpiacra a recesszió idején, és utána elveszítik a munkahelyüket, eh, eh, azoknak az egész karrierére később ez az élmény és ez a tény fokozottan kihat. kihat. Tehát a miniszterek éppen ezért foglalkoztak azzal, hogy hogyan lehet célzottabban megközelíteni az iskolából most kikerülő fiatalokat, különös tekintettel azokra a fiatalokra, akik nem szereztek semmilyen használható készségeket. Ezeknek egy második esélyt kell adni ráadásul azoknak a fiataloknak is segítségre van szükségük, akik egyébként frissen kerültek ki az iskolákból, és éppen ezért még nem jár nekik munkanélküli ellátás. Megint csak hosszú távú megközelítés eh, formájában kell eh, olyan lépéseket tenni, hogy ezek a fiatalok megszerezzék azokat a képességeket, amelyekkel aztán később könnyebben kaphatnak munkát. Nos, eh, hosszú távon mit lehet tenni? Össze kell egyeztetni a hosszú távú kihívásokra adott válaszokat a rövid távú kihívásokra adott válaszokkal. A két eh, eh, politika legyen egymással összhangban. Említettem már, hogy a továbbiakban is fenn kell tartani a Mutual Obligation Activation rezsimeket, túlfeszíteni a piacot, e, és emellett olyan korai nyugdíj, kora, korengedményes nyugdíjba vonulási lehetőségeket kell e, teremteni, amelyek korábbi recepció, recesszió idején is e, hasznosnak bizonyultak. És meg kell akadályozni, hogy például sokan leszázalékoltassák magukat, mert azok, akik később, akik leszázalékoltatják magukat, azok később nem nagyon hozhatóak ki ebből az állapotból, és nem nagyon integrálhatóak a munkaerőpiacra. Tehát ez a két dolog, amire oda kell figyelni, a korai korkedvezményes nyugdíj, illetve a leszázalékolások. Emellett természetesen továbbra is ott van az a probléma, hogy öregszik a munkaerő, és ez az ábra mutatja az öregek eltartottsági mutatóit, és látni fogjuk, hogy egyre kevesebb aktív korú fog eltartani egyre több idősebb korút 2050-ig. Tehát a munkaerő, az egész munkaerőt mobilizálni kell a válság után. Végezetül, elnök asszony, hadd mondjam el, hadd foglaljam össze az előbbieket úgy, hogy a kormányok beavatkozása tudja megakadályozni azt, hogy itt egy nagyon komoly szociális válság alakuljon ki vannak olyan országok, amelyek további lépéseket kell, hogy tegyenek, további összegeket, erőforrásokat kell, hogy csoportosítsanak a munkanélküliség elleni fellépésben. És természetesen ezek voltak azok az üzenetek, amelyeket a miniszterek megfogalmaztak. Az OECD továbbra is monitorozni fogja az eredményeket az Európai Bizottsággal összhangban. Mindig elni fogjuk a kérdőívek, kérdőíveinket, illetve eh, hozzájárulunk a G20-ak eh, munkaügyi minisztereinek 2010-es eh, találkozóják előkészítéséhez. Erre a miniszteri találkozóra Amerikában kerül sor, és a témái között szerepel a visszatérés a munkaerőpiacra, megint csak mit, kell, mit lehet kezdeni a hosszú távú munkanélküliséggel. A másik téma, ami ott előkerül majd a fiatal, az ifjúsági munkanélküliség, illetve az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság és a foglalkoztatottság viszonyáról fognak majd beszélni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon örülünk itt a bizottságban annak, hogy meghallgathattuk ezt a tanulmányt, hiszen ez nagyon beleillik a mi témakörünkbe, és nagyon fontos az egész unió szempontjából is, de az Európai Parlamenti Bizottságunknak is, mert komplikált vitákat folytatunk itt a jogi keretekre, a technikai szabályozásokra vonatkozóan, és tudjuk, hogy nagyon sok tényezőre kell tekintettel lennünk, ezért fontos a keret, nagyon fontos ismernünk ezeket a kihívásokat, amikor megpróbálunk a jövőre nézve előre gondolkodni, és olyan eszközöket teremteni, amelyek alkalmasak lesznek, hiszen nem csak a stratégiáról és az anyagi pénzügyi kérdésekről van szó, sokan jelentkeztek szólásra, ez is mutatja, hogy mennyire érdekes volt ez Elizabeth Morán, majd Cornelissen asszony. Köszönöm, elnök asszony arra utalnék, hogy az a perspektíve, amelyet az OECD tanulmány nyújt, melyről hallottunk, nagyon-nagyon érdekes, pontosan számunkra, akik a munka erőpiac fejlődésével foglalkozunk, és a szociális helyzettel és az EU-ban. Ezért először is nagyon szépen köszönjük az információkat és az önök ön által megnevezett számadatokat, és a nagyon komplikált összefüggéseket az európai országok között és a világgal összevetve is. Ez nagyon-nagyon érdekes volt nem fordul elő túl gyakran, hogy ennyire alaposan dokumentumokkal és számadatokkal alátámasztott előadást halljunk. Három kérdésem, illetve megjegyzésem lenne az ön előadásához hogy közösen fel tudjuk tenni azt a kérdést, hogy hogyan tovább a jövőben. Először is ön kiemelte, hogy mennyire aktívak a fiatalok, a, különösen a válságok idején, amikor első munkahelyüket keresik. Tehát először is ezzel kapcsolatban kérdeznék, sikerült-e önnek a, annak a hatását felismerni, hogy az ilyen munkahelyek, amelyek talán csak átmenetiek, hogyan hogy elvezethetnek-e oda, hogy később gyakorlatot szerezzenek a foglalkoztatottak a munkaerőpiacon, illetve hosszú távú álláshoz jussanak. A rövid távú vagy középtávú alkalmazások alkalmaz, alkalmasak e arra, hogy a fiatal munkavállalók munkahelyhez, illetve pályához jussanak. Második kérdésem egy engem régóta foglalkoztató téma, olyan fiatalok, akiknek nincs képzettségük, és úgy kerülnek ki a munkaerőpiacra. Ők az elsők, akiket lesöpörnek, hogyha megrázza a munkaerőpiacot valamilyen krízis, válság. Ezek a képzettség nélküli munkavállalók esetében ön azt mondja, hogy segíteni kell. Igen, de mindig teljesen egyénileg kell ezt tennünk, az egyénre nézve, hogyha ilyen fiatalok vannak, akik képzettséggel nem rendelkeznek, és hogyha őket szeretnénk megóvni a szociális csapdáktól, vagy kiszabadítani belőle ezt még nem tudjuk annyira jól csinálni. A személyre szabott stratégiákat, illetve szinte már terápiákat biztosítani arra, hogy ezeket a fiatalokat kimentsük a munkanélküliségből. Másrészt a munkával kapcsolatban három témát említett, munkahelyek megőrzése, a és az abban való segítségnyújtás, hogy új munkahelyet találjanak, valamint hosszú távú munkahelyet találjanak. Pont a legutóbbinál játszik az állami politika nagy szerepet, valamint a nyilvános az állami segítségnyújtás a hátrányos csoportoknak. Láttuk a válság idején, hogy az állami költségvetést költségvetés megpróbál segíteni, de hogy, ahogy Elmúnia biztos is elmondta, Nemrég az állami költségvetés nem annyira bőséges, hogy itt elérjünk valamit. A harmadik pontra térnék gyorsan, elnök asszony, hogy nem érgelődjön miattam. Azok a fiatalok, akik válság idején rendelkeznek munkahelyel, de ezt meg is kell, hogy őrizzék, vagy azok, akik már elvesztették, de újat keresnek. Az ő esetükben tehát vannak olyan fiatalok is, még rajtuk kívül, akik betegek, esetleg krónikus, hosszú távú megbetegedésben szenvednek. Mit lehet ezekben az esetekben tenni? Köszönöm szépen, Cornelissen asszony, majd Duran asszony következik, utána válaszadás következik, majd legalább még három beszélőnk lesz. Cornelissen asszony, köszönöm. Köszönöm a szót, elnök asszony. Nagyon érdekes volt ez a bevezetés a tanulmányba és nagyon összetett is volt, de azt hiszem nagyon fontos volt látnunk, hogy egy hosszú távú perspektívát is nyújt számunkra, ugyanis a jelenlegi válság kilátásai nagyon aggasztóak, és megfelelő lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a munkaerőpiacon jelentkező hatásaira felkészüljünk, de a hosszú távú perspektíva tekintetében a korosodó, idősödő társadalom még inkább meg fogja szenvedni ezeket a hatásokat. Azt hiszem, nagyon sok embert elbocsátanak, eh, és azt hiszem, hogy a hosszú távú stratégiákban mindenkire szükségünk lesz, aki csak képes dolgozni annak érdekében, hogy feltöltsük a munkahelyeket. Azt hiszem, hogy mindez nagyon sokat követel majd a munkaerőpiactól és a munkaadóktól is, annak érdekében, hogy diversifikált, sokrétű munkaerőpiacot tudjunk kialakítani a vándormunkások, a különféle meghatározott időre szóló szerződéssel rendelkező eh, munkavállalók helyzete mind beerősíti azokat a eh, helyzeteket, amelyek alapot adhatnak a munkaadóknak arra, hogy ne készüljenek fel a jövőre is. Különösen aggasztnak találom a nők helyzetét, akik eh, a válság idején valahogy nem kapnak kellő figyelmet, eltűnik az ő problémájuk. Látjuk a svéd példát, ahol bezárnak egy hatalmas Volvo gyárat, ott az elbocsátottak 90%-a férfi, de ez nem fogja felhívni a figyelmet a nők helyzetére. A gyárnak ugyanakkor más szolgáltatásokhoz is kapcsolódnia kell, rendszeres <clears throat> élelmiszerellátásra van szüksége, takarítani kell a gyárat, és ezeket a munkaköröket mind nők töltik be, és következésképp, hogyha egy ilyen hatalmas bezárás történik, akkor láthatatlan a bújtatottabb következményei is vannak ennek, például a nőkre. Különféle kutatások azt mutatják, hogy többen maradnak meg a férfiak közül a munkahelyeken, mert általában őket tekintik család fenntartónak. Ez is nagyon aggasztó véleményem szerint. Nagyon gyakran nagyon gyakran a nőket küldik el előbb a munkahelyekről, amikor elbocsátásokra kerül sor, és olyan felmérések is vannak, amelyek azt mutatják, hogy 45 év fölött szinte lehetetlen elhelyezkedni, mert a munkaadók nem akarnak senkit felvenni 45 év felett. És ezek az emberek 15-20 évig inaktívak lesznek, annak ellenére, hogy még sokáig tudtak volna dolgozni, és ez különösen negatív hatással van az idősödő társadalomra. A munkaerőpiaci stratégiáknak, politikáknak, tehát magukba kell foglalniuk a diszkrimináció ellenes küzdelmet is, és sokrétű, diversifikált munkaerő struktúrát kell kiállni, kialakítanunk. Köszönjük szépen! a következő hozzászóló kapja szót. Düran asszony, öné a válaszjoga, illetve legalábbis ön beszélhet. Nos, én nyilván válaszolni is fogok majd azért a kérdésekre, vagy legalábbis megpróbálok, lehet, hogy a megoldásokat nem fogom tudni ismertetni, ez fiatalokat illeti, ez volt az első kérdés. Nos, ezek a ö, rövidtávú munkahelyek, kornokságok, ezek problematikája, nos, ez országról országra eltér. Vannak olyan országok, ahol bármilyen munka, még egy rövid idejű, határozott idejű szerződés is habarosan vagy később határozatlan idejűvé válik, és akkor egy megfelelő karriert lehet elindítani. Ez az északi országokban, skandináv országokban elég jól működik. Délen és Franciaországban viszont sajnos ez nem így történik. Különösen Franciaországban, bár ez mondom jellemző Olaszországra és Spanyolországra is, sajnálatos módon, rendkívüli módon elválik két csoport a munkaerőpiacon, hiszen a fiatalok általában határozott idejű szerződéseket kapnak Franciaországban, csak úgy, mint Olaszországban és Spanyolországban is. Tehát egy különleges szerződések vannak számukra kitalálva. Ezt követi a lejártát, követi egy munkanélküliség, majd egy újabb határozott idejű szerződés, és nagyon nehéz határozatlan idejű munkahelyet megszerezniük, állást megszerezniük. Én hallgattam a Bonin úr előadását is az előbb, és sajnálatos módon ő is kénytelen volt beszélni arra, hogy kétosztatú a munkaerőpiac egy sor országban, és ez komoly problémákat okoz, főleg a fiataloknak, akik az első munkáját szeretnék megtalálni. Ami az iskolából való kilépést illeti, és ez megint Franciaországra vonatkozik, de sok más országra is. Egy fiatal, aki egy évig végzett munkát, illetve volt szerződése, nagyon kevés esélye van arra, hogy a következő évben új állást találjon. Ez nagyon problematikus. Nagy-Britániában már más lett a helyzet. Nálunk annyira szegmentált, megosztottak a munkahely, és ez nagyon nagy probléma, ezek a korlátozott idejű szerződések. A fiatalok az iskola elvégzése után um, olyan munkát kellene, hogy kapjanak, amely híd lehet a hosszú távú állás megtalálásához akik alacsony képzettséggel rendelkeznek, kevesebb eséllyel rendelkeznek. Vannak, akik kapnak egy tanuló pozíciót, tanulóhelyet, akik kevesebb képzéssel rendelkeznek, talán könnyebben váltanak is olyan munkahelyekre, ahol nagyobb a képzés, illetve hát könnyebben állnak át más képzésre talán. A legjobb az, hogyha az iskola elvégzése után valamiféle továbbképzésre jelentkeznek, talán valamilyen szakmai képzésre, szakmai iskolába. Melyik államok támogatják a fiatalokat a leginkább a munkakeresésben egy, egyéni szinten is? Két példát említenék. Először is Dániát. Ott olyan kezdeményezések voltak, ezt az átmeneti időszakot áthidalni, melyek egyéni tanácsadást kép tartalmaztak. Háromféle csoport számára szerveztek képzéseket, 15-től 17 éves korúaknak, 17-től 18 éves korúaknak, valamint 18-tól 30 éves korúaknak. Ennek a három csoportnak szerveztek képzéseket. A 15-17 éves korúak még még iskolások, még tanulnak különböző iskolákban, szakiskolákban vagy gimnáziumban, az ő esetükben a tanárok, a, az a foglalkoztatási tanácsadók, illetve a szülők közösen tanácskoznak arról, hogy milyen képzés lenne jó az adott fiatalnak, megkérdezik őt is, hogy mit szeretne, további szakmai képzést, tanulást, külföldi tartózkodást, vagy egy évig szociális területen dolgozna esetleg önkéntesként, különböző alternatívákat kínálnak fel a fiataloknak, és hogyha nem követik a fiatalok ezt az akciótervet, akkor a szülők könnyen elveszíthetik azt a támogatást, amelyet a gyerek után kapnak még. A 17-18 éves csoport esetében olyan fiatalok ők, akik még valószínűleg támogatást kapnak az államtól, vagy munkanélküliek. Mielőtt bejelentkeznének a a munkaügyi központba, illetve miután bejelentkeztek, egy héttel később kapnak igazolást, és két héttel később már ajánlatokat kapnak különböző továbbképzési lehetőségekre, vagy gyakorlati lehetőségekre bizonyos vállalatoknál. A harmadik csoport esetében arról van szó, hogy meg kell akadályozni a hosszú távú munkanélküliséget. A 18-tól 30 éves korú fiatalok esetében a vállalatok támogatást kapnak, hogyha ilyeneket alkalmaznak, és a fiatalok munka nélküli segélyt kapnak, akkor is, ha már több mint 12 hónapja munkanélküliek, próbálják őket tovább képezni, illetve új szakmát adni nekik, elméleti és gyakorlati szinten is. Tehát ezek nem teljesen egyéni intézkedések, de azért eléggé jól lefedik az egyes csoportok külön igényeit, és egyfajta garanciát adnak arra, hogy azok a fiatalok, akik már több mint egy éve munkanélküliek, munkahelyet tudjanak kapni. Az angol száz országokban olyan célzott intézkedések vannak a 25 év alattiak esetében, hogy bevonják őket ismét a munkaerőpiacra, vagy a szociális területeken kapjanak állást. A harmadik kérdésre válaszom a különösen sérülékeny csoportok és válság esetén ők veszítik el először az állásukat. Ez a kategória természetesen nagyon fontos, és nagyon oda kell figyelni rájuk, különösen a válság időszakában, mert itt egy nagy csapda jelentkezik, az, hogy teljesen kiesnek a munkaerőpiacról, és teljesen passzívak lesznek, és később sokkal nehezebben aktivizálhatók újra. Különösen a hosszú távú munkanélküliség esetében kell valamit tennünk. Kérdezi, hogy teszünk-e valamit ilyen esetekben? Tulajdonképpen nem. Vannak sürgős esetek, amelyek előnyt élveznek, de ha megnézzük a, azokat a számokat, hogy milyen sokan veszik el munkahelyüket, akkor nem ők élvezik az egyes számú prioritást. Most angolul fogok És beszélni. akkor az angolra ö, áttérve, Hát hosszú ideje folyik a vita már a válság előtt is folyt ez a vita, hogy az öregedő népesség miatt az összes potenciális munkavállalót mozgósítani kell, és hogy minden munkavállalót, a fogyatékkal élőket, a bevándorlókat be kell vonni a lehető legnagyobb mértékben a munkaerőpiacra. Például a fogyatékkal élők vonatkozásában olyan reformokat próbáltunk előmozdítani, amely figyelembe veszi a meglévő munka képességét ezeknek az embereknek, tehát nem annyira a munkára való alkalmatlanságukra, hanem éppen az alkalmasságukra, a fennmaradó alkalmasságukra koncentrálnak és koncentrálunk. Ugyanígy a munkaegyi központok mindent megtesznek annak érdekében, hogy munkában tartsák ezeket a csoportokat. Ami az idősebb munkavállalókat és a nőket illeti, nos ebben a válságban nem ők szenvedték el a legnagyobb veszteséget. E, mint ahogy már mondtam, a határozott idejű e, e, munkavállalási szerződések bocsánat, az, a, a határozatlan idejű munkavállalók körében bevezették a rövidített munkaidőt általában és ráadásul, mivel azok az ágazatok, amelyek leginkább érintve voltak ebben a válságban, azok a férfiak voltak. Tehát ez a válság nem elsősorban a nőket, vagy az idősebb munkavállalókat sújtotta. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell foglalkozni ezekkel a problémákkal, és ez nem azt jelenti, hogy nem kell családbarát intézkedéseket bevezetni például a gyermeknevelés és a munkahely összeegyeztethetőségét javító intézkedéseket, különböző szülési szabadság és egyéb témákat újra megvizsgálni. Mi magunk is készítettünk ilyen tanulmányokat a nők további foglalkoztatásáról, vagy jobb foglalkoztatásáról. Thomas, vannak adom meg a szót. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon érdekes meglátásokat hallottunk a szakértő által felvezetve, de úgy gondolom, hogy ezeket túlzott optimizmus fűszerezi, és elfeledkezünk bizonyos dolgokról. és kérdés az, hogy mi az, amit el akarunk érni. Az elmúlt néhány hét során olyan meglátásokat szereztünk, amelyek kevésbé adnak okot az optimizmusra, és nagyobb kockázatot mutatnak. És ugye ez mind azzal kapcsolatban van, amit most éppen megtárgyalunk. Nagyon sok közgazdász arra hívja fel a figyelmet, eh, különösen a válsággal foglalkozó eh, bizottság munkáján belül is látunk ilyen meglátásokat, hogy tudnélik, amikor a gazdasági és szociális hatásait nézzük a válságnak, és azokat az okokat, amelyekre visszavezethetőek ezek a jelenségek. Nos, az okokkal kapcsolatosan a szakértők eh, egyetértenek abban, hogy a pénzügyi rendszer bizonyos szabályozásainak hiányosságai okolhatók részben, és csak közép és rövid, közép és hosszú távon e, válhatnak sikeressé ezek a pénzügyi stratégiák. Az optimistább közgazdászok azt mondják, hogy legalább két-három év kell ahhoz, hogy bizonyos pozitív hatások érzékelhetővé váljanak, és a pessimistább közgazdások azt mondják, hogy legalább tíz évig kell még tapasztalnunk a recesszió következményeit és a relatív alacsony foglalkoztatottságot és a különféle következményeket. Azok a közgazdászok, akiket persze megkérdezünk, nagyon nehéz feladat tudattal néznek szembe, ugyanis azt mondják, hogy a jelenlegi válságot nagyon nehéz összehasonlítani a korábbi válságokkal, és ez nehéz ö, helyzetet teremt, amikor választ akarunk adni a jelenségekre. Főleg, amikor megpróbáljuk megnézni, hogy a kilábalás meddig fog tartani, és a ö, munkaügyi, munkaerőpiacnak vajon mennyi időre lesz szüksége ahhoz, hogy újabb munkahelyeket tudjunk teremteni. És kérdés, hogy milyen statisztikák támaszthatják mindezt alá. A saját országokban, országomban azt látjuk, hogy a munkanélküliség visszatért olyan szintre, amit egyáltalán nem tapasztaltunk a korábbi években. 8%-os ez a mutató, és több mint 2 millió a munkanélküliek száma. Ilyet nem tapasztaltunk a 90-es évek óta. És eh, mindez természetesen rendkívüli nagy aggodalommal tölt el engem, és szeretném mindenről hallani az ön véleményét. Úgy vélem, hogy eh, a rendelkezésre álló eh, adatokat egy kicsit felhigítják azok a különféle tagországok által működtetett e, szociális védelmi stratégiák, amelyek működésben vannak. Talán ezeket a stratégiákat e, lehet alkalmazni a munkanélküliek védelmében. És elképzelhető, hogy egy munka vállaló különféle védelmi intézkedéseket élvezzen, amelyek eh, az államtól jönnek, de nem szerepel ő mégsem a munkanélküliek listáján, ugyanakkor mégis az állam pénzébe kerül az, hogy ezeket a stratégiákat működtessük. És eh, következésképpen mindez szerepet játszik abban, hogy mennyi időre van szüksége a kilábaláshoz. Hogyha a munkanélküliség 2010-ben még kedvezétlenebből alakul, és ezek a védelmi lépések tovább működnek, mint olyan védőmechanizmusok, amelyek felfogják és tompítják a hatását a válságnak, akkor kérdés, hogy ez így meddig tartható fenn. Mi történik, amikor ezeket a védelmi eszközöket már nem tudjuk működtetni, amikor lejár az érvényességük, és még mindig nincs vége a válságnak, akkor mi tompítja majd a negatív hatásokat? Azok az emberek, akik a saját bőrükön tapasztalják a munkaerőpiac helyzetét, és esetleg akik majd hasznot húznak abból, hogyha a munkaerőpiac helyre billen, akkor nem biztos, hogy ezek az emberek azok lesznek, akik elvesztették a válság miatt az állásukat. Ezek az agasztó kérdések szerintem, és azt hiszem, hogy ezekre több gondot kellene fordítaniuk a minisztereknek is. Nagyon sok olyan embert látunk, akik részesülnek a különféle védelmi ernyőkben, vagy segélyekben, járulékokban, és ők mégsem érzik majd a pozitív hatását a kilábalásnak, mert arra viszont hosszabb időre lesz szükség. Köszönjük szépen, elnök. Már csak negyed óra áll rendelkezésünkre, még van három hozzászólás. Kérek mindenkit legyen rövid, annak érdekében, hogy Dunan asszony tudjon válaszolni. Man úrnak adom a szót. Köszönöm, elnök asszony. Németországban van egy szólásmondás. Az út végén harapnak a kutyák, tehát hogyha a többiek hosszan beszéltek, nekünk most röviden kell. Megtaláltuk a meg a megoldást. Van egy külön bizottságunk, amely a válsággal foglalkozik, és az, azokat az összefüggéseket ön is érintette, amelyekről ott is szó volt. Én ugye Németországból jövök, és nagyon robusztusak vagyunk a gazdaságban, mert erősek a kis és középvállalkozásaink is. A rövid távú munka szerződésekről szeretnék beszélni. Ezek azokra jók, hogy benne maradhassanak a körforgásban a foglalkoztatottak, és valamikor ezt fel kell, hogy váltsa egy másik megoldás. Mi optimistábbak vagyunk, mint az előttem szóló. Úgy gondoljuk, hogy a növekedés működni fog, és működni fog a rendszer. Kérdésem, hogy ugye best practices-ről van szó a rövid munkaszerződések esetében, sok állam átveszi ezt? A másik kérdésem, hogy a munkakeresés megkönnyítésére szükség van programokra, én úgy gondolom, hogy olyan intézményekre van szükség, akik tudják, hogy mi folyik a munkaerőpiacon, tehát hogy regionális szinten is közel is legyenek, de globális áttekintést is nyújtsanak. Vannak ö, olyan fiatalok, akiknek azt kell, hogy mondjuk, hogy rossz időpontban születtetek sajnos. Tehát ez a harmadik kérdésem, hogy azt látom nálunk, hogy ö, sok ö, képzési helyünk van, de nem tudjuk feltölteni őket, mert sok fiatal nem megfelelő képzéssel rendelkezik, az odaillő képzéssel. Ez az ön tapasztalata szerint máshol is így van? Köszönöm, Mann úr. Következő hozzászólom. Köszönöm szépen ezt az előadást, nagyon érdekes volt. Én magam is hozzászólnék a következőket mondanám, nemzeti szinten nálunk is vannak intézkedések, de a tagállamok között nagy különbségek vannak egyrészt a makrogazdasági adatok tekintetében, másrészt a válság bizonyos szempontjai is eltérőek. Görögországban más a helyzet, mint sok más OECD államban. Nálunk Nincs komoly összetartás az befektetések és a munkanélküliség között, illetve az újítások és a munkanélküliség között. Azt is megállapítottuk, hogy az állami befektetések és a munkanélküliség között más országokban komoly összefüggések állnak fenn. Tehát nem annyira a, ö, arról van szó, hogy milyen az állam teljesítő képessége, hanem arról, hogy hogyan tudja ezeket az intézkedéseket támogatni. Különböző intézkedésekre van szükség az egyes országokban. Aktívabb ö, politikát is említett ön, hogy in, olyan intézkedéseket hozzunk, hogy a ö, migránsokat is behozzuk a munkaerőpiacra. Köszönöm szépen a következő hozzászólónk. Köszönöm szépen. azzal szeretném elkezdeni hozzászólásomat, hogy röviden hozzászólnék a, a, ahhoz, amit Dániáról elmondott. Fontos, hogy megnézzük a konzekvenciákat és amely Dániában levonható, de nem gondolnám, hogy a szociálisan rossz helyzetbe került családokat kellene büntetni, ahol a szociális okokból hagyták abba a gyerekek az iskolát. De hagyjuk ezt. A munk, fiatalkori munkanélküliség nagyon nagy probléma, és örülök neki, hogy ezt beláttuk. És ezzel kapcsolatban volna egy kérdésem. Ami a fiatalkorúakkal kapcsolatos, illetve fiatalokkal, fiatal munkanélküliséggel kapcsolatos, a, a rövidtávú szerződések nem csak az ő problémájuk, hanem másoknak is vannak rövidtávú szerződései. De amikor a fiatalok kikerülnek a munkaerőpiacra, és nem tudnak munkát szerezni, állást kapni, akkor a fiatalok sokszor belemennek ilyen rövidtávú szerződésekbe, és a fiatalok különösen sérülékenyek. Kérdésem még, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy új munkahelyeket teremtsenek. Szó volt ugye a jobb képzésekről is, de megvan egyrészt a kínálat, másrészt a kereslet oldala a foglalkoztatásban, de ha körülnézünk Európában, akkor ugye nem mindig találunk választ arra, hogy mit kellene tennünk annak érdekében, hogy nagyobb foglalkoztatottságot érjünk el, állami forrásokból is tudjuk ezt ugye támogatni, de Keyenshez kapcsolódnék azzal a kérdésemmel, hogy milyen best practices van ezzel kapcsolatban, milyen jó, legjobb gyakorlatokat tudunk találni. Tehát, hogyha a képzés tartalma tulajdonképpen lényegtelen, ezzel alássuk az egyének lehetőségét az új munkahelyek találására. Dániában sokszor azt csinálják az emberek, hogy egyik képzésről mennek a másikra, de ez értelmetlen, csak azért csinálják, hogy támogatást kapjanak. Tehát kérdés, hogy hogyan lehetne ezt jobban csinálni. Köszönöm szépen, Dőron asszony, 7 percet kaptam, hogy erre válaszoljak. Köszönöm szépen. Először is szeretném a túlzott optimizmus kérdését eh, megnézni. Eh, sajnálom, hogyha erről tettem tanúbizonyságot, lehet, hogy túlságosan sokat mosolygok, de el kell mondanom, hogy eh, az általános hozzáállása az OECD-nek nem túlságosan optimista. El kell mondanunk, hogy nagyon gyenge lesz a gazdaság, nagyon magas szintű lesz a munkanélküliség, ez fenn is fog maradni hosszú hosszú távú munkanélküliség elé nézhetünk, és nem kezdődött még el a kilábalás, amikor alacsonyak a növekedési mutatók, és amikor hangsúlyoznunk kell többször azt is, hogy nagyon nagy a veszélye a hosszú távú munkanélküliségnek. Mindezt látjuk is, hogy ön erre nagyon helyesen rámutatott. Ott van még a kilábalás általános kérdés, hogy ezt vajon fel tudjuk-e tanítani. Mi lesz a gazdaság fenntartató aspektusaival. Most jelenleg olyan pénzügyi, költségvetési, fiskális beruházások és ösztönzések vannak, amelyek fenntartják ezt a kilábalási törekvést. De kérdés, hogy a kilábalás hosszú távon hogyan tartható majd fenn, amikor visszavonjuk, megszüntetjük ezeket az ösztönzéseket és fiskális támogatásokat, akkor mi történik majd a kilábalással. Ezek azok a fő kérdések, amelyeket október 19-én közziadott jelentésében az OECD beazonosított, és a, mikor tárgyuk ezeket a kérdéseket, hogy a munkaerőpiacon vajon milyen lesz a helyzet alakulása, akkor nagyon súlyos kérdés a munkahelyek hiányában lehetséges kilábalás, hiszen látjuk, hogy nagyon nehéz más megoldást találni, mint növelni a munkahelyek számát, de erre nem mindig van lehetőség, tehát szeretném hangsúlyozni, hogy nem vagyunk túlzottan optimisták, és természetesen a globális makrogazdasági környezet is súlyos kérdés. A gazdaságaink és az EU gazdasága hogyan tudja fenntartani a szituációját a munkahelyteremtéshez képest. Ez természetesen nagy mértékben attól függ, hogy a pénzügyi világot, a pénzügyi piacot sikerül-e stabilizálni, vajon a nagy munkahelyteremtők milyen régiókban és milyen területeken jelentkeznek. Ezekről azért nem akartam beszélni részletesebben, mert a munkaerőpiacot akartam megcélozni, de természetesen a munkaerőpiacot nem lehet kiszakítani a tágabb összefüggések környezetéből. Éppen ezért mondtuk azt, hogy nagyon sokat fogunk dolgozni Er, ezen a kérdés, hogy hogyan lehet visszavezetni, visszasegíteni a munkavállalókat a munkaerőpiacra, a munkahelyhez és a munkaadókat is folyamatosan tájékoztatni kell arról, hogy mit lehet csinálni. És ahogy erre nagyon helyesen rámutatott, a jelenlegi válság sokban különbözik a korábbi válságoktól, de amennyi tanulságot levonhatunk a korábbi válságokból, nos, mind ez nem ad nekünk igazán nagy lehetőséget arra, hogy az összes ajánlásainkat a korábbi tapasztalatokra építsük. Ez tehát elvisz bennünket a másik kérdéshez, a német kolléga által feltett kérdéshez. Természetesen e, ezek a lépések, azok egy idő után e, visszavonásra kell, hogy kerüljenek, és e, itt ezt lehet, hogy szép építgetjük. Kérdés, hogy kérdés, hogy ahogyha ezt hasonlíthatjuk mondjuk egy gyógyítási folyamathoz, mikor vonjuk meg az orvosságot, mikor vesszük le a beteget az orvosságról. Vannak országok, ahol ezek a stratégiák három évig tartanak. Kérdés, hogy ezt rövid távonak nevezhetjük? Nem feltétlenül. Nagyon nehéz ez a kérdés. Mikor kezdjük el visszavonni a különféle eszközöket, anélkül, hogy kockáztatnánk a még súlyosabbá válását a betegségnek vagy a válságnak. Tehát azt látjuk, hogy a válságnak hosszantartó hatása lesz a növekedésre, tehát amikor a zuhanás után elkezdünk visszafejlődni és beindul megint a növekedés, akkor ez a növekedési folyamat lehet, hogy rendkívül hosszú időszakot kell, hogy igénybe vegyen majd, és nem is biztos, hogy visszamegyünk arra a szintre. Úgy vélem tehát, hogy ami a különféle lépéseket és eszközöket illeti, itt egy kicsivel proaktívabbnak kell lennünk, tehát a fiatalokra irányuló eszközök remélhetőleg hosszú távon is segítségére lesznek majd a fiatalabb korosztálynak. Ez kell, hogy legyen a fő célunk. célunk a közférában nem azért kell munkahelyeket teremteni, hogy csak a levegőben lógjanak a munkavállalók. A munkavállalókat, ezeket a fiatal munkavállalókat először is vissza kell vinni az iskolarendszerbe annak érdekében, hogy megfelelő képzést kapjanak, és természetesen, hogyha népességcsoportokba vagy korosztálycsoportokba akarunk befektetést tenni, akkor ez mindenképpen a fiatalok korosztálya kell, hogy legyen de itt rövid távú lépésekre is szükség van. Nyilván ugyanakkor a fő hangsúlyt a fiatal korosztály esetében a hosszú távú lépésekre és eszközökre kell tennünk, annak érdekében, hogy megmaradjanak a munkaerőpiacon. Ami a görög hozzászólást illeti, természetesen olyan időszakban, amikor a költségvetést különféle megszorítások eh, sújtják, amikor nagy az eh, köztartozás és a a hiány a különféle költségvetésekben, akkor nagyon meg kell fontolni azt, hogy az újabb befektetéseket hogyan lehet hatékonyan felhasználni, és nyilván nagyon sokat kell még ezen a területen dolgoznunk, és sokkal hatékonyabbá kell tenni ezeket a befektetéseket, és proaktívabbá kell tenni a munkaerőpiaci piaci befektetéseket. Ezeket a politikákat hatékonyabban kell működtetni, nem kell, nem nagyon meg kell fontolnunk, hogy hol lépünk fel ezekkel a politikákkal, és óvatosan kell kezelnünk a munkanélküli eh, mutatókat is. Tudjuk, hogy eh, Dániában a flexicurity modell rendkívül költséges, eh, de azt látjuk, hogy ugyanakkor Dánia költi a legtöbbet az aktív munkaerőpiaci politikákra. Kérdés ugyanakkor, hogy vajon milyen hatékonyan használják fel általában a tagországokban ezeket az összegeket, és az adófizetők, a szavazók joggal teszik fel azt a kérdést, hogy vajon hatékonyan használjuk-e fel ezeket a pénzeket. Eh, talán egy kis, eh, úgy tűnik, hogy publicitást eh, teremtek itt most az OECD elemzéseknek, de vannak különféle országtanulmányok azokról az országokról, ahol aktív munkaerőpiaci politikát folytatnak. Ezeket láthatjuk a honlapunkon is, és beazonosítjuk azokat az országokat, amelyekről azt gondoljuk, hogy hatékonyan végzik ezt a politikát, szemben azokkal, ahol ez nem olyan hatékony. Tehát ugye automatikusan adódik az a válasz, hogyha nehéz munkahelyet eh, találni, akkor rögtön menjünk valamilyen továbbképzésre. Eh, nem mindig megtérülő ez az automatikus válasz, mert alaposan meg kell fontolni, hogy milyen képzéseket finanszírozunk. Nagyon szépen köszönöm, nem is kell elnézést kérnie azért, hogy reklámot csinál az OECD-nek, hiszen azért van itt, hogy az ottani tapasztalatokról számoljon be. Hogyha Cornelissen